a radikalizációs oldalak üzeneteivel. Tehát anélkül, hogy az internet semlegességét megsértenénk, ki kell mondani, hogy elfogadhatatlan, hogy illegális oldalak a terrorizmus dicsőítsék, illetve hogy ezek legyenek legkönnyebben hozzáférhetőek a keresők által az európai börtönökben a radikalizált fogadhatottakat elkülöníteni, úgy gondolom, hogy ez nem jelenthet azonban magánzárkát, és nem jelenthet jogsérelmet számukra Párizsi börtönben. Ezzel már vannak tapasztalataink, az alapjogait minden fogadatotnak be kell tartani több módosító érkezett, amelyek nagyon érdekesek és javítják a jelentést. Most kompromisszumokat kell ezek alapján megfogalmazni, hogy szeptemberben az árnyék előadókkal tovább folytathassuk a munkát. Nagy vonalakban ennyit szólnék a benyújtott módosítókról. Nagyon érdekes munka zajlik, különböző sajátosságokat vetettek fel ezek a módosítók. Úgy gondolom, hogy sikerül majd érdekes és intelligens kompromisszumra jutni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rasida. Most az árnyék jelentéstevő következnek. Először Anna Gomes. Én is szeretnék köszönetet mondani Dáti asszonynak, az előadónknak. hogy rendelkezésre állt, hogy hajlandó volt az együttműködésre, ez tényleg teljesen pozitív élmény volt, és azt gondolom, hogy a többi árnyék jelentés készítővel együtt tényleg jó munkát tudunk végezni, és az a tény, hogy már nagyon sok módosító indítványt közösen írtunk alá, és azt mutatja, hogy nagy a konvergencia, a nyitottság, hogy a különböző álláspontokat egyesítsük, amelyek helyesek, ami, ami érdekeinket illeti, hogy a radikalizáció ellen vegyük fel a harcot, de ugyanakkor tiszteletben tartva az alapvető emberi jogokat. Most már angolul folytatom, mert a fejezéseim angolul készültek, úgyhogy így könnyebb. Azt hiszem, vannak olyan területek, ahol talán nem értünk egyet, de nagyon remélem, és biztos is vagyok benne, hogy sikerül kompromisszumot kialakítanunk. Ezek közül az egyik a börtönökben való szegregáció a feltételezetten radikalizálódott személyeket illetően. Itt csak a fogalmazásról van szó. A jelenlegi ötödik bekezdés a jelenlegi formájában nem igazán elfogadható frakcióm számára. Tudom, ez az egyik legfőbb elképzelés a jelentésben, ahogyan Dati asszony megfogalmazta, de úgy hiszem, ezen személyek potenciális reintegrációját még akkor is, ha már radikalizálódtak, nem zárhatjuk ki. Mert ha feltételezzük, hogy már elveszett fejsze az egész, akkor mi is el vagyunk veszve. Úgyhogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogy lehet őket újra integrálni, mit jelent ez ö, befektetési szinten, hogy ne legyen szegregáció akár börtönön kívül, akár börtönön belül. Aztán, ami az internetet illeti, Dati asszony erre is utalt. Valóban ez egy eléggé nagy falat, de szerintem egyensúlyi helyzetet kell találni. Nem az internetes szolgáltatókra kell a felelősséget hárítani a tartalmat illetően, hogy a káros tartalmakat valahogy kikerüljék, ami a radikalizálódás, a gyűlöletbeszéd fele viszel. Realistáknak, igazságosaknak kell lennünk. Minden egyes lépésnél megfelelő ellenőrzéseket kell foganatosítanunk. A különbség a javaslat, illetve a között, hogy mi lehet a cenzúrázás, nagyon nagy. És lehet, hogy az igazságügyi ellenőrzés lenne a fontos. Aztán talán nem csak beszélni kellene, hanem megfelelő szakpolitikákat is kialakítani, minden egyes tagállam szintjén a közös közössége, a helyi közösségek, a civil társadalom bevonásával. Nyilván az, az Európai Bizottság nagyon sok segítségére van itt szükség, pénzügyi szempontból is, és más szempontból is. Végül. El kell jutnunk mind külső, mind belső biztonsági megközelítésekhez. Végül is nincs különbség, nincs elválasztó vonal a külső és belső biztonság között. Még itt a parlamentben is időnként hajlunk afelé, hogy megkülönböztessük ezt a kettőt egymástól, de olyan eszközöket kell kiemelnünk, olyan módszereket, amelyek ugyanazt a célt szolgálják, hogy ha, vegyük fel a harcot a radikalizálódással szemben. Szeretnénk azt is, hogyha a tagállamok több információt osztanának meg egymással, hírszerzési szinten például. Tudom, hogy ez pillanatilag nem föltétlenül szül bizalmat. De a terrorizmussal, a radikalizációval nem tudjuk felvenni a harcot, ha nem bízunk egymásban. És akkor sem, hogyha a harmadik országokkal való kapcsolat mellett nem kötelezzük el magunkat. Legyen az a terrorizmus ellenes harc, és ugye itt nagyon sokan kettős játékot űznek, vagy azokkal, ahol biztonság hiányával kell szembenéznünk. Ott van például Líbia. Én nem hiszem, hogy Líbia kormányozható lesz rövid távon, annak ellenére, hogy most sikerült megállapodni a Benedinádunak, de mindenképpen valamilyen módon együtt kell működnünk velük is, mert ez alapvetően fontos. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy biztos vagyok benne, hogy sikerül együttműködnünk, és minden szakértő, árnyékjelentés készítő a végén jó kompromisszumot fog tudni kialakítani. Köszönöm, Anna. Sofint Köszönöm, elnök asszony, a szót. Márti Pakászoló Duát helyettesítem, az árnyék jelentéskészítőt, és azzal kezdeném, amelyhez én is beadnék módosító indítványt, ez a nyelvek és a definíciók kérdése, mert a radikalizációt és kül, külföldi harcosokat használunk, és a legutóbbiak gyakorta nem is külföldiek, hanem saját hazánkból származnak. Aztán ami a a szélsőséges radikalizálódást illeti, én is eléggé radikális vagyok, és egyre radikálisabb leszek, ahogy öregszem. Hát igen, ez mindenkire igaz, nem? Így van. Jó, tehát... The remarks of, um, of uh, <coughs> Mrs. Pagasurtundua. Pagasurtundua asszony Először is szeretnénk csökkenteni a jelentés hatáját. Véleménye szerint az eredeti javaslat túlságosan a represszív intézkedésekre koncentrál, azt szeretné inkább, hogyha a megelőzőkre koncentrálnánk. Aztán nagyon sokan hangsúlyozták, hogy ne bélyegezzünk meg különböző közösségeket vallási alapon, és minden intézkedésnek meg kell felelni az emberjogi normáknak. Ezen kívül hangsúlyozza a civil társadalom szerepét nem csak a helyi közösségekben, ahol a toborzás indul, hanem más környezetben is, amelyre, jelen, amelyre utal a jelentés, például a börtönök, vagy az internet, a civil szervezetek, az önkéntesek, az áldozatok és a rendőrtisztek szerepét is kiemelve. Hangsúlyozza, hogy a toborzási folyamat lehet, hogy globális jelenség, de nem szabad egy-egy országra vagy régióra mutogatni, az egész világra kell utalnunk, akárcsak az EU határain belüli helyzetre. Aztán, ami a konkrét területeket illeti, börtönök. Hangsúlyozni kívánja a civil szervezetek és a börtönben alkalmazottak szerepét, nagyon fontos a képzésük ahhoz, hogy ne csak rájöjjenek arra, hogy ki radikalizálódik, hanem arra is, hogy ezt megelőzzék. El nem felejtve azt, hogy végül is, hogyha túlságosan beleavatkozik az állam ezekbe a dolgokba, az ellenkező eredményeket hozhat, ami az internetet illeti, pozitív üzenetet szeretne közvetíteni, az internetes cégekkel való együttműködéssel, az internet szolgáltatókkal együtt, hiszen egyértelmű, hogy fel kell lépnünk, ha nem akarunk együttműködni, de a szólásszabadságot nem áldozhatjuk meg ennek oltánál. Oktatás, képzés. Megkázható Dua asszony véleménye szerint a jelentés legfontosabb részéről van szó, ezt jobban ki kell emelni. Mivel az integráció itt kezdődik, közös értékekről, a különbségek tudatáról kell oktatni, ez megerősít minket, és ez az európai állampolgárságot kulcsfontosságúvá teszi ezen erőfeszítések terén. Konkrét programok, amelyek a pozitív identitásra utalnak, alapvetően fontos. De megint, hogyha a az állami szervek túlságosan beleavatkoznak ezekbe a dolgokba, óvatosan kell eljárni, mert az oktatás szabadságára is vigyázni kell. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez nem csak az iskolák, hanem a családok és a szociális környezet feladata is. Itt szeretnénk a szakértők, az erőszakos szélsőség elleni harcot képviselő szervezetek szerepét kiemelni, a kolléganőmnek nagyon sok személyes tapasztalata van ezen a téren, a baszk földről. Végezetül ez utóbbi gondolathoz kapcsolódva hangsúlyozza annak szükségességét, hogy cserére, legjobb gyakorlatok megosztására van szükség, az alapvető jogok tiszteletére, és hogy minden egyes intézkedés, fellépés során a közrendet kell megőrizni. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna nevében elmondani. Köszönöm szépen, Szofi. Spinelli kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Rasida Datinak is, hogy ennyire diplomatikus és nagyon nehéz munkát tudott folytatni. Most anyanyelvemen folytatom, mert így írtam a jegyzeteimet. Árnyékjelentés készítőként a frakciómban 14 civil szervezettel osztottam meg ezt a jelentést, de a legtöbben három pontban agályukat fejezték ki. Represszív intézkedésekre koncentrál ez a jelentés a megelőzőek helyett nem a külföldi harcosok fenyegetnek minket leginkább, hanem a saját társadalmunk és a periféria. Ez a jelentés csak az úgynevezett vallási radikalizálódottakról beszél, ez kapcsolódhat bizonyos vallási kockázatokhoz és megbélyegzéshez. Két közel módbeli jelentésre utalnék az Európol tollából, az erőszakos támadásokról, támadások kapcsán 2013-ban és 2014-ben. 2013-ban a szélsőséges vallási támadásokra utalnék itt, két esetben, legalább száz ilyen volt, 2014-ben a támadások zöme nem vallási jellegű volt, ezt írja az Europol. Ezért aztán én nyelvi szempontból is jobban szeretném, és itt tökéletesen egyetértek Intfeld kolléganővel, hogy pontosítsunk a fogalom meghatározásoknál, a szélsőséges e-, erőszaknál, fundamentalista erőszak vonatkozásában, mert a fundamentalisták nem föltétlenül erőszakosak, és ezért nem kell őket megbélyegezni frakció módosító indítványai a szociális kirekesztettség, a gettósítás, a marginalizálódásra utalnak. Ezek furcsa megoldások a társadalmunk számára, és ezt az Európai Unió elutasítja. Ami a börtönökben való szegregációt illeti, ezt meg tudom érteni, mert itt a szakbizottságon belül volt már erről szó. Dátik kollega, hogy is fogalmazzak, finomabban értelmezi a szegregációt, de végül is tekintettel arra, hogy minden nyelvre lefordítják a jelentést, itt szegregációról, vagy pedig elszigetelésről van szó, izolációról. Úgyhogy Szerintem valamilyen kompromisszumos ö, megoldást kell találni, ami a fogalmat illeti. Ami az internetet illeti, ez nagyon kényes terület a frakciónk számára. Minden egyes ellenőrzés, cenzúra, megvizsgálandó, hogy minden garancia meglegyen és a megfelelő kifejezések. Az oktatás terén a toleranciáról, a sokszínűség tiszteletbetartásáról szóló ö, kurzusokat ö, támogatnánk, illetve az együttműködést a harmadik országok ö, ö, igazságszolgáltató szerveivel az európai alapnormák tiszteletbe érdekében, vagy még annál magasabbak tiszteletbe tartása érdekében is. Ami a migráció terrorizmust illeti, remélem természetesen, hogy sikerül néhány kompromisszumot kötni, legalábbis a fogalmakat illetően, és azért azt is, hogy a módosító indítványaim zömét valamilyen módon figyelembe is fogják venni. Köszönöm szépen! Köszönöm, Spinelli kolléna. Jean Lambert következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Rasida Datinak is szeretnék köszönetet mondani a jelentésért. Elég sok munkánk lesz a nyáron. Ha látjuk, hogy hány módosítót kapott a jelentés, biztos, hogy ez így teljesen lefedi a különböző opciók palettáját. Azok, akik úgy gondolják, hogy ezt egyszerűen a nemzeti határokon belül lehet különböző elrettentő intézkedésekkel megoldani, és azok között, akik holisztikusabban próbálják megközelíteni a kérdést. Valóban döntenünk kell különböző opciók között, és a módosítókból néhányan úgy gondolják, hogy van olyan módosító, amely még jobb, mint amit én benyújtottam. Biztos, hogy még lehet javítani a szövegen. Ahhoz képest, amit már többen felvetettek, én is úgy gondolom, hogy egyértelműnek kell lenni azzal kapcsolatban, hogy mi itt konkrétan miről is beszélünk. Többekhez hasonlóan én is, a frakcióm is benyújtottunk módosítókat a 21-es módosító arra vonatkozóan, hogy szerintünk a radikalizáció fogalma mit is jelent, és milyen kontextusban kell megközelíteni. És a külföldi harcosok kérdése is felmerül. Vannak olyan helyek, ahol megfeledkezünk arról, hogy itt Európai Uniós állampolgárokról van szó. Ők támadnak meg más EU-s polgárokat. Ami a hatályt illeti, úgy tűnik, hogy elég tág lesz a hatály arra vonatkozóan, hogy kire is vonatkozzon az anyag. Benyújtottam néhány módosítót, biztos, hogy mások is, a 23-as és a 142-es, ahol próbálom tisztázni, hogy miről is beszélünk a radikalizáció szempontjából. Tehát a radikalizáció az nem egy specifikum, egy vallásra vagy ideológiára vonatkozóan ami a rasszista támadásokat illeti, a muzulmánokat érintő támadásokat, vagy az iszlámofób támadásokat illeti, antiszemita támadásokat illeti. Másrésztről pedig a londoni metróban történt merényletre is gondolhatunk, tehát itt egészen különböző emberek, egészen különböző vallással, meggyőződéssel, gyilkolnak és terjesztik a félelmet a társadalmon belül. Úgyhogy mindenképpen oda kell erre figyelni, máskülönben fennáll annak a kockázata, hogy olyan embereket hagyunk szabadon, akik tovább szervezhetnek ilyen tetteket. És megerősíteném, amit mások is elmondtak, azok, akik a felügyeletért felelősek is, azok, akik a támogatást szeretnék ö, felkarolni, nos, egyértelműnek kell lenni, hogy különböző szakmai csoportok minél többen vannak olyan helyzetben, akik, hogy őket aztán a felügyeleti rendszer részeként kezeljék, nos hát ez annál inkább ráhat majd a társadalmi értelmezésére a kérdésnek. A terrorizmus dicsőítése, támogatása nem ugyanaz, mint a terrorizmus elmagyarázása. És az Egyesült Királyságban jelenleg erről vita folyik arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű vita engedhető meg az egyetemeken. És hogyha valóban fel akarunk lépni az erőszakos extrémizmus ellen, közben oda kell figyelni arra is, hogy az alapvető egyetemleges értékeket is megvédjük. Ami a börtönök kérdését illeti, természetesen erre még visszatérünk, és a kompromisszumokban még beszélünk róla és az internet kérdésére is. A referenciapont a már meglévő EU-s joganyag, például a gyermekekkel való visszaélés, internetes pornográfia kérdése, ez már létezik, és a szervezetektől azt kérjük, hogy nem hivatalos módon is fellépjenek. Nos, hát ebben az esetben jogilag nem feltétlenül védhető az ő fellépésük. És ami a harmadik országokat illeti ezzel kapcsolatban is, nagyon egyértelmű védzáradékokra lesz szükség. Guantanamo-ból például megtanulhattuk, hogy az Egyesült Államok ma a Guantanamo-t egyfajta toborzó ügynökként tekint, és ezért nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen keretet alakítunk ki az együttműködésre a harmadik országokkal. Valamint felmerült még a kérdés a reintegráció, a visszaküldés témájában. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen tanulságot lehet ebből levonni, és nem csak egyszerűen előítéletek alapján járjunk el, amelyek a módosítókból kitűnhetnek. Rendkívül jó munkát végzett az előadó, és próbálunk nagyon jó jelentést összeállítani, de hát nem irigylem igazából az előadót a kompromisszumok miatt. Azt gondolom, hogy annyira szerteágazó a módosító palettája, hogy ez eléggé nehéz lesz ezt összefogni, de örülök annak, hogy a jövőben is konstruktívan tudunk együttműködni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most Wimber kollégának adom meg a szót. Ja. Eh, eh, köszönöm szépen, elnök asszony. az egyik legfelelőtlenebb jelentés ez, amit valaha olvastam, hogy összefoglaljam. Ebben a jelentésben a terroristákat áldozatként írják le, alapjogaikról beszélnek, anélkül, hogy barbár viselkedésükről szó lenne. A jelentésben olvasom, hogy külföldi harcosok traumákat éltek át a terrorszervezethez tartozás idején. Hadd mutassak egy fényképet. Ezt csinálják a külföldi harcosok. Öt emberről gondolták, hogy kémek őket, ketrecbe zárták, és megfojtották. Ezt lehet olvasni az interneten, videón meg lehet nézni, de nem ajánlom, amikor megnéztem, tényleg elsírtam magam, szörnyű volt. Láttam azt a pilótát, akit így kínoztak meg és gyilkoltak meg. A migrációs folyamatok miatt fontos ezt is látnunk van még egy mikrofon, ami be van kapcsolva a teremben, ezért a tolmácsok rosszul hallják. A párizsi, brüsszeli, londoni, tunéziai merényletek alapján meg kell vizsgálni, hogy milyen összefüggés van a migráció és a terrorizmus között. Hány terrorista jött be az EU-ba? hány merényletet kell még végignézni ahhoz, hogy gondoskodjunk a polgárok biztonságáról. Bete kollega. Köszönöm, elnök asszony. A jelentés radikalizációról beszél, mint hogyha ez valamilyen spontán jelenség lenne, egy okozat ok nélkül. Minden terroristának ideológiára van szüksége az erőszak indoklásához. Az elmúlt évszázadban ír, baszk nacionalisták, erőszakat is láttunk. Mindenki politikai célokkal indokolta az erőszakot. A jelenlegi terrorhullámban is egyértelműen van politikai célkitűzés, legjobban az ISIS fejezi ezt ki egy kalifátust akarnak létrehozni, vallásukat az egész világon el akarják terjeszteni. Eh, ez a jelentés egyáltalán nem beszél az ideológiáról, az iszlám, a dzsihadisták nem szerepelnek benne, de a 600 módosítóban igenis eh, szerepel. A terroristák, szélsőségesek, közös vonása, hogy ugyanazt a eh, könyvet olvassák a Koránt, amiben az szerepel, hogy a hitetleneket el kell űzni, meg kell ölni, félelemmel el kell kergetni. A, mivel ez a parlament nagyon ö, odafigyel a gyűlölet beszédre, erről is szólni kell. Egyébként pedig ö, mi a radikalizmus? Egyetértek, ö, erőszakos, szélsőséges ö, ö, fellépés, Mohamed vallása ezt írja elő. A legextrémebb példája ennek az, hogy 72 szűz lesz a paradicsomban, hogyha úgy ölünk meg másokat, hogy mi is feláldozzuk magunkat. Az ideológia nem megkerülhető, a mérsékeltek és a szélsőségesek közötti küzdelemről van szó. A Jordán király, amikor itt volt egy hónapja, ő is ezt mondta. Támogatni kell a mérsékelteket, a mérsékelteknek pedig fel kell ismerniük, hogy az úgynevezett szent szövegekben a szélsőséges részeket nem szabad elfogadni a nyugati kormányok egyértelműen ki kell, hogy mondják, hogy a fundamentalista ö, iszlámnak nincs helye a nyugati demokráciában. Most a gyakorlati dolgokról is beszélnék. A tömeges bevándorlásnak véget kell vetni, nem felgyorsítani, hogy ma délőtt beszéltünk róla, hogy legális utakat hozunk létre. Ö, akik már az országainkban eh, vannak, és nem osztják az értékeinket, őket eh, asszimilálni kell, integrálni kell, eh, meg kell szüntetni a mecsetek Iránból, Szaudarábiából, Pakisztánból való finanszírozását, nagyon sok pénz jön onnan, ők választják ki az imámot is, ahol én élek Londonban, gyönyörű, óriási mecsetek vannak, nem Angliából finanszírozzák őket, ennek véget kell vetni, a mentalitást is meg kell változtatni, ahhoz, hogy nekik megváltozzon a mentalitásuk, először a nyugatiaknak kell hát nemet mondani a sötét kor ideológiáira. Májel kollega. Dank u, voorzitter. Ja, dit rapport draait weer volledig natuurlijk om de, de hete brei heen. En ik ben het met de vorige spreker eens. Köszönöm, elnök asszony. Én egyetértek az előttem szólóval. Nem tudom, hogy hogy sikerült az előadónak elérnie, de minden esetre ezt elérte a terrorizmusról szól, anélkül, hogy a lényegre törne. És úgy tűnik, hogy ez most már a fiatalokra korlátozódik, az iszlám terrorizmus, gyakorlatilag egy bizonyos ideológia alapján lépnek fel, ez pedig nem más, mint az iszlám, és ez a lényeg. Szeretném, hogyha a jelentés tükrözni ezt, de ha a jelentés ebben a formában marad, akkor a jelentés készítője semmivel sem viszi a dolgot előre. Mert eh, ahelyett, hogy eh, megakadályozni, hogy a terroristák visszatérjenek ide, a jelentés azt hangsúlyozza, hogy ezeket az embereket itt az eu belül kell tartani. Szerintem inkább el kellene, meg kellene szabadulni eh, az ilyen terroristáktól és emberektől. Na most, ami a deportálást illeti, nagyon sokan újra visszajöttek. Nem tudom, ezt tudják? Aztán mi a helyzet az ellenőrzésekről kell a külső határokon? Van valami olyasmi jelentésben, hogy addig, amíg az EU a migránsokat is szívesen befogadja, és fogalma sincs arról, hogy kik ezek, és lehet, hogy sok köztük a terrorista, pont az ellenkezőt érjük el ezzel. Ez nagyon közelít ahhoz az állásponthoz, amit nem fogadhatunk el. Szigorúbb intézkedésekre van szükség, be kell zárni a határokat, újra vissza kell állítani a határokon az ellenőrzéseket, és vissza kell őket küldeni ugyanúgy, mint az ausztrálok. Na, Utolsó hozzászólunk. Gérard Depré. Gérard. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék Dati képviselőnek garant, gratulálni a jelentéséhez, még akkor is, hogyha többen vagyunk, és ez így van jól, akiknek fenntartásaik vannak a jelentés bizonyos javaslataival kapcsolatban, kicsit árnyaltabban szeretnének fogalmazni, stb. De egyébként kiváló alap a munkához ez az anyag, hiszen nagyon jól lefedi az összes kérdést, amelyel kapcsolatban állást szeretnénk foglalni. És ne hagyja magát elbizonytalanítani az előadóasszony azáltal, akik azzal vádolják, hogy ön esetleg a terroristák táborában lenne, hát ilyen badarságot nem szabad komolyan venni és figyelembe venni. És figyelmeztetnék arra, hogy ne keverjünk össze dolgokat. Természetesen az illegális bevándorlók között lehetnek terroristák, de az összes illegális bevándorló ettől még nem terrorista. Úgyhogy ne legyünk ennyire buták, ennyire együgyűek. Ami a módosítóinkat illeti, előadóasszony négy célja van ennek. Egyrészt sokat beszél a stratégiáról. És talán igazságtalan ez a bizottság felé, hiszen a stratégiát a bizottság többször meghatározta és utána frissítette, és azt gondolom, hogy leginkább arra lenne most szükség, hogy egyfajta operatív akcióterv álljon össze, hiszen a stratégiát már meghatározták most egy operatív akciótervre lenne szükség a konkrét fenyegetettséggel kapcsolatban. Ez lenne a legfontosabb. Másodszorban, ami a terminológiát illeti. Úgy gondolom, hogy a legpontosabb hivatkozás az Európai Tanács kiegészítő jegyzőkönyvére vonatkozik, amely az erőszakos szélsőséges fejleményekről, folyamatokról beszél, amely a terrorizmushoz vezet. Ezzel kell foglalkoznunk. Harmadsorban. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy az Európolra nagyobb hangsúlyt kellene tenni, és meg kell erősíteni a szerepüket a veszélyes tartalmak elleni küzdelemben és a terroristák elleni küzdelemben az interneten keresztül. Sokat beszéltünk a mecsetekről, de a tanulmányokból az derül ki, hogy az internetnek nagyobb hatása van a fiatalokra, mint a mecseteknek. Sok dzsihadista harcos, aki a közel-keletre elutazik, nos, őket inkább az internet és a twittek befolyásolták, mint a mecsetek. Tehát annak a felügyelete, hogy mi történik az interneten, még akkor is, hogyha ez kényes kérdés, és tudom jól, hogy ez kényes kérdés, hiszen a határvonal a között, ami szólásszabadsághoz tartozik, és mi az, ami a gyűlöletkeltéshez tartozik, ez eléggé finom ez a határvonal. És valójában hatékonyak az eszközök, hogyha jól tudom, július eleje óta 50 fellépés volt a különböző honlapokkal, twitekkel kapcsolatban, amelyeket töröltek az internetről az Európa fellépésének köszönhetően. Én mindig azt mondtam, hogy az Európol sokkal hatékonyabb, mint az egyes tagállamok, hogyha külön lépnek fel. Tudom, hogy ez kényes kérdés, de azért el akartam mondani. Az utolsó felvetésem is egyetértek az előttem szólókkal ebben a tekintetben. Nem szabad csak azzal foglalkozni, hogy az Európai Unión belül mi történik. A külső stratégiának is nagyon nagy jelentősége van a partnerországainkat és a különösen kiszolgáltatott országokat segítenünk kell abban, hogy meghozzák a megfelelő intézkedéseket a saját fiataljaik radikalizációjának a küzdelmében több eszközre van szükségük, és szükségünk nekünk azért, hogy ezen partnerországokat segíthessünk abban, hogy felléphessenek a gyűlöletkeltés és a dzsihadizmus ellen. Ennyit akartam elmondani, elnök asszony. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, Zserár. Kienge kolléga is szeretne még végül szót kérni, és utána Rasid Adatinak adom meg előadóként a szót. Grazie, signor Presidente. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon fontos ez a téma, rendkívül érdekes, azért is, mert ezzel a témával foglalkozom a Kulturális Bizottságban, és a Libében is nagyon érdekes látni azt, hogy hogyan lehetne alkalmazni ezt a tematikát a kulturális aspektusból fontos ez a deradikalizáció szempontjából. Tehát nem csak a negatív aspektusokra kellene koncentrálni, hanem egy olyan folyamatként tekinteni, mint a deradikalizáció folyamatát. Minden érintettet be kell ebbe vonni, például a családokat. Azt hiszem ez nagyon fontos aspektus lenne, tehát támogatásról kellene biztosítani az adott személyek családját, hogy aztán elkerüljük az ördögi kört. A családoktól eltekintve van egy olyan hálózat is, vagy kellene, hogy legyen, amelynek az oktatás segítségével, az iskolában, megfelelő iskolai programok segítségével kellene segíteni, de ugyanakkor kulturális programok szervezésével például a börtönökben, ahonnan a legnagyobb százalékban várhatnánk a deradikalizációt. Tehát ilyen adhok megoldásokat is kellene találni, kulturális szempontból, pszichológiai szempontból, hogy hozzájárulhassunk ahhoz, hogy segítsük ezeket a személyeket valamilyen deradikalizációs program keretén belül, hogy olyan személyekké váljanak, akiket segíthetünk, hogy jobban megismerjék magukat. Aztán van még egy dolog, nagyon sokat tanulmányozunk azt az aspektust is, hogy mi a helyzet ezen személyek azonosításával. Nem szabad általánosítani, mert gyakorta a radikalizáltakat vagy a migrációhoz, vagy a legszegényebb osztályokhoz soroljuk, de meg kellene érteni a szocializációs folyamatukat is, hogy hogyan kerültek erre az útra, hogy nem egyszerűen csak a leggyengébb osztályokhoz tartoznak, hanem máshonnan is jöhetnek. Ott van például az internet, ezt hallottuk, hogy ott is olvashatók ezek a gyűlöletbeszédek. Tehát nem csak a leggyengébbek, a legszegényebbekhez tartoznak ezek az emberek, hanem olyan osztályokhoz is, amit nem is feltételeznénk. Tehát a kulturális, oktatási aspektust is meg kellene jeleníteni a projektjeink középpontjában. Ezt én prioritásnak tartom az oktatás aztán a több kulturális jelleg eh, felé vihetne el minket, ami nagyon sokat segítene eh, abban a harcban, amit azért folytatunk, hogy megértsünk más kultúrákat, más eh, vallásokat, hogy nem mindig csak a félelmet ö, szítjuk, és elkerüljük a radikalizációt. Köszönöm. Csida. Köszönöm szépen, Rásida. Köszönöm Elnök asszony, köszönöm szépen, Mónika. Most rövidebben fogok beszélni, mint az előbb, mert teljesen egyetértek a definíció, a terminológiát, illetve Gómez asszonynal, Spinelli asszonynal is egyetértek. In, Sophie Intfeltel a radikalizáció fundamentalizmus, vallási fundamentalizmus nem feltétlenül vezet terrorizmushoz, valóban sokkal pontosabb definíciót kell találnunk, ahogy Döpré úr is mondta, mert minél homályosabb a szöveg, annál kevésbé leszünk homályosak, a hatékonyságnál pedig sok múlik majd az akcióterven. Én úgy éreztem, hogy inkább a stratégiánál tartunk. Ami a fogadhatottakat illeti, valóban definíciós kérdésről van szó. Nem magánzárkába szeretném küldeni ezeket az embereket, csak itt tényleg a fordítás nem könnyű egyes fogvatartottakat vissza lehet integrálni, akik hajlamosak a radikalizációra, instabilak, veszélyeztetettek, ami az internetet illeti, nos, valóban az interneten történik, ez inkább nem a mecsetekben, és az interneten valóban nagyobb együttműködést kell megvalósítani, és sokkal határozottabban kell fellépni, ugyanis az internet szolgáltatók pénzt kapnak ezért a munkáért. Az integráció szükséges, a prevenció is éppen ennyire fontos, ezért a jelentésben hatékony prevenciós eszközöket is szerepetetni kell, ami az Európa szerepét illeti. Igen, alapvető fontosságú, ez a jó eszköz, ez a jó intézmény valóban sokat segíthet a terrorizmus elleni küzdelem, melyet a radikalizáció megelőzésében, ami a külső finanszírozást illeti Gomez asszonyal beszéltünk róla a múltkor. Több ellenőrzésre van szükség, nyomon követhetőségre a külső finanszírozásnál, és egyes országok kettős játszmájának véget kell vetni, Szaudarábia például ilyet játszik, nagyon képmutató a hozzáállásuk, ugye amikor demokráciáról, alapjogokról van szó, nem tudnak megfelelni az elvárásoknak, és a londoni mecsetek valóban külföldről kapják a finanszírozást. Azt hiszem, hogy ezekben kompromisszumot fogunk találni, egyetértünk nagyjából egészében az összes frakcióval. Azért szeretnék válaszolni, mert Döpré úr butaságról beszélt, én azt mondom, hogy nem szabad szidalmazni, nem szabad megalázni, láthattuk, hogy hova vezet ez. A bevándorlás nem egyenlő a terrorizmussal az, hogy egyes egyének terrorcselekményeket követnek el, nem általánosítható, nem terjeszthető ki egy, az emberek egy csoportjára, sokkal hatékonyabbak vagyunk, hogyha nem bélyegzünk meg senkit, nem karikírozunk semmilyen csoportot az, hogy a terroristákat áldozatként tekinteném, hát mondjon egy ilyen mondatot. Hát nyilván az alapjogaikat be kell tartani. Úgy gondolom, hogy a barbárságra nem barbárságra kell, kell válaszolni. Guantanamo egyáltalán nem volt hatékony a terülenes küzdelemben, az ott fogva tartott emberek ellen nem emeltek vádat, egyesek kijöhettek, radikalizálódtak és terrorcselekményt követtek el. Úgy gondolom, hogy időnként mi is lehetünk felelősségteljesek európai parlamenti képviselőként, európai intézményben. Úgy gondolom, hogy az alapjogok, a jogállamiság tiszteletben tartása az, ami lehetővé teszi, hogy mi itt most demokratikus vitát folytassunk. A mai vélemények alapján úgy gondolom, hogy a kompromisszumokat meg tudjuk fogalmazni, és szeptemberben hatékonyan tudunk tovább lépni. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt kollégák, és sok sikert a 662 módosítóhoz. Remélem, hogy sikerül ezt mind megfelelően egybefogni. Október 12-én és 13-án fogunk erről a szakbizottságban szavazni, és a plenárisra 2015 novemberére tervezzük a szavazást. A következő napi rendi pont a 19-es, most már nincsen napi renden, mert elhalasztottuk, tehát következzen a 20-as napi rendi pont. Írásos választigénylő igénylő kérdés a bizottság felé 2015. március 12-én a Mariana Albiol Guzman féle kérdésről van szó a Spanyolországban felhasznált Frontex költségekkel kapcsolatban a 134-es szabály alapján a bizottság részéről van itt a képviselő, kérném akkor, hogy válaszoljon. Good afternoon. My name is Wojtek Kalaczynski. Jó napot kívánok, Wojtek Kalaczynski vagyok. Az Európai Bizottságot képviselem a határok kezelésével foglalkozó főigazgatóság képviseletében. A Frontex költségvetésére irányuló kérdésre válaszolnék. Azt szerettem volna elmondani, hogy mivel ez a kérdés a az ügynökség költségvetésének végrehajtására szól, a gyakorlatnak megfelelően a kérdést a Frontexnek továbbított az Európai Bizottság, hogy további szükséges részleteket tudjon meg. Június 18-án már válaszoltunk a parlamentnek, és a Frontex-től kapott információ alapján a bizottság a tisztelt képviselőnek már küldött egy kiegészítő választ levélben. Ezt szeretném összegezni, ahogyan ez a levélben áll. Ami a pénzügyi kérdéseket illeti, a Frontex koordinált műveleteire, amelyeket Spanyolország irányít. Négy közös műveletről volt szó 2014-ben, a Hera, Indalao, Minerva, Focal Point C elnevezésű közös műveletekről volt szó, összességében 4 millió 681 ezer eurót különítettek el ezekre a műveletekre, ami a pénz felhasználását, illetve az ellenőrzési rendszert illeti, az ügynökségnek megfelelő monitorozó rendszere van, annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a bizonyos műveletekre szánt összegeket megfelelően használják fel. Az írásbeli kérdésben a Nos Majorum műveletre irányult egy kérdés. Az Európai Parlament tisztelt képviselője arra irányuló kérdése, hogyha Mare Nostrum az olasz szervezés alatt állt, a Frontex nem vett részt benne. Az utólagos értékelést illetően szeretnék ráutalni hogy a 33-as cikk harmadik bekezdés értelmében, ami a Frontex alapító okiratában van, közös műveleteket végezhet a Frontex, és az ügynökség a résztvevő, illetve a szervező tagállammal együtt a művelet lezártával értékelő levelet készít a, ebben értékelik a művelet végrehajtását és a pénzügyi kérdéseket is. A tisztelt képviselőnek küldött levélben egyértelműen felsoroljuk a négy művelet céljait, egyértelműen jelezve, hogy milyen eredményeket értek el. Nem tudom, hogy van-e idő arra, hogy mindezt részletesen ismertessem, felolvashatom mindezt, Herr Feld? Ähm, ich frage die Kollegin was man sie möchte ist schon, Gerard, du ziehst den kürzeren heute. <laughs> Bitte. Gerard, mi a véleménye? Igen, kérem folytassa. Concerning joint operation. Ami a Herát illeti 2014-ben, ez egy közös művelet volt, több különböző célkitűzést tartalmazott ez. A legfőbb az volt, hogy a határok biztonságát kell biztosítani, az ügynökség szerint ezt sikerült elérni. A következő cél az volt, hogy a határbiztonság hatékonyságát növeljük, az ügynökség szerint ezt részben sikerült elérni. A következő cél az volt, hogy az operatív együttműködésen javítsanak. Ez is részben ö, teljesült, ami az információcsere javítását illeti részben sikerült elérni az információcsere hatékonyságának javítása is részben teljesült, a lehetséges kockázatok, fenyegetettségek azonosítása nem sikerült, az ügynökség szerint a legális ö, migráció, az ehhez kapcsolódó nagyobb kockázatok, fenyegetettségek voltak a célok, aztán a legjobb gyakorlat cseréje, ezt sikerült teljesíteni a művelet keretén belül. Végül pedig állandó struktúrák létrehozásának támogatása úgy értékelték, hogy ez is sikeres volt. Dalau 2013-as közös művelet, határbiztonság sikeresen zárult, határbiztonság hatékonyságának növelése szintén teljesült, operatív együttműködés javítása teljesült, információcsere javítása részben teljesült, információcsere hatékonyságának növelése sikerült, kockázatok, fenyegetettségek azonosítása sikerült, legjobb gyakorlat megalapítása cseréje sikerült, állandó struktúrák létrehozása, ez is sikerre járt. A harmadik művelet Spanyolországban 2014-ben a Minerva nevű volt, határbiztonság javítása teljesült, az eredményeket elérték, határbiztonság hatékonyságát is teljesítettek, tekintették, operatív együttműködés teljesült, információ cserejavítása teljesült, csere hatékonyságának javítása részben sikerült, lehetséges kockázatok, fenyegetettségek azonosítása teljesült, legjobb gyakorlatok megállapítása cseréje teljesült. A képzés támogatása részben teljesült. Az utolsó negyedik művelet a Focal Point C 2014-es közös művelet, határbiztonságjavítás teljes mértékben teljesült, Határbiztonság hatékonyságának javítása részben teljesült, operatív együttműködés támogatása teljes mértékben teljesült, információcsere javítása részben teljesült, információcsere hatékonyságának javítása részben teljesült, lehetséges kockázatok, fenyegetettségek azonosítása részben teljesült, legjobb gyakorlat megalapítása cseréje teljes mértékben teljesült, képzés biztosítása részben teljesült. Végül pedig hangsúlyozni szeretném, hogy mivel a Frontex független ügynökség és testület, amelyet a tanácsi rendelet hozott létre az Európai Unióban, az ügynökség felelős ezen ö, információk helyességért, a bizottság továbbította csak ezeket. Jön Köszönjük ezt a részletes tájékoztatást. Kedves kolléga. Gracias, presidenta. Bueno, pues para nosotras esta es una Tisztelt elnök asszony, egyáltalán nem kielégítő ez a válasz. Egyébként ilyenre számítottunk. Ugyanis a Frontex teljes sötétség keretei között abszolút nem átlátható módon működik, és a parlament nem tudja ellenőrizni a tevékenységeit. Számokat akarunk célkitűzésenként, és lebontva konkrét tevékenységekre. Tehát a Frontex mire mennyi pénzt költ, a melillai falra, amin éles tüskék vannak, és halálos következményei lehetnek illegális a gyakorlata, a spanyol törvényeket, a visszafordítás tilalmát kimondó irányelvet sérti a tevékenysége, a menedékjog, a menekült státuszt is sértő a gyakorlata. Szeretnénk tudni, hogy ezek az azonnali visszafordítások gyakorlatilag legalizálásra kerültek. Az elnök kéri, hogy lassabban beszéljen. Igen, tempóban a tolmácsok nem tudnak beszélni. Y eh, como decía, estas devoluciones en caliente que el gobierno ha Tehát ezek a, az azonnali visszafordítások eh, legalizálásra kerültek. Hogy legalizálta volna a kormány az illegális eh, tevékenységet? a néppárt megakadályozta a vitát erről itt a Libe szakbizottságban ön úgy mutatja be, mintha a célokat elérték volna, megvalósultak volna, azok pedig tudjuk, hogy nem. A biztonsági erők emberjogi képzése. Voltunk médiában, találkoztunk velük, és tudjuk, hogy nem volt ilyen. Azt mondja a válaszában, hogy elérték ezt a célt. Aztán 4 millió fölötti összeget szántak a határok védelmére. Mit, mit is kell védeni, vagy mitől kell védeni? A migránsok fenyegetik a határainkat. Miért kell védeni a határt? Ezt a pénzt jobban is fel lehetne használni, hogyha olyan mechanizmusokra fordítanák, amelyek lehetővé tennék a nemzetközi oltalom kérelmezését, humanitárius korridorok jöhetnének létre, illetve befektetések azokban az összegben, ahonnan eljönnek az emberek. A bizottság szeretne erre még reagálni? Anscheinend nicht. Úgy tűnik, hogy nem kedves kolléga. Akkor térjünk át a következő napirendi pontra 21-es megállapodás az EU és a Dominikai Köztársaság között a rövidtávú vízummentesség témájában. Az előadónk Maria Gabriel. Pár, pár, pár percen belül ideér. A bizottság már itt van. Talán először a bizottság szeretne szót kérni, még, még mielőtt az előadó hozzászólna a témához? Úgy tűnik, hogy most már a bizottság sincs teljesen a helyzet magaslatán. Ki illetékes a bizottság részéről? Akkor önnek megadom a szót. Köszönöm. Um, thank you, Madam Chair. Just to give a bit the background. Köszönöm, elnök asszony. Egy kicsit, a, ami ezen javaslat hátterét illeti, a megállapodás hátterét illeti. A bizottság 2012. novemberében küldött el egy javaslatot öt karib-tengeri nemzettel kapcsolatban és 11 csendes-óceáni szigettel kapcsolatban, hogy a mellék, kettes mellékletre vegyük fel ezen országokat az érintett rendeletben és így mentességet adjunk a vízumkövetelményre. Az értékelést esetenként végeztük és figyelembe vettük a különböző kritériumokat, például, hogy milyen kockázata van az illegális bevándorlásnak, milyen biztonsági felvet, kérdések merülhetnek fel, a külkapcsolatokat és a kölcsönösséget. A társjogalkotókkal folytattuk a tárgyalást, és tavaly májusban fogadtuk el az erre vonatkozó anyagot, ami a karibi és csendes-óceáni nemzeteket illeti, és Peru, Kolumbia, ezen országokkal kapcsolatban a bizottság nem javasolta azt, hogy őket vegyük fel a pozitív listára. A mentesség, vízomentesség feltétele, amely most már a rendeletben, a hatályba lépett rendeletben is benne van, az, hogy egy vízamentességi megállapodást kell kötni ezen országokkal, ahhoz, hogy a teljes kölcsönösséget tudjuk biztosítani. Tehát az EU tagállamok polgárai is vízumentesen utazhatnak ezen országokba, ugyanilyen időszakra vonatkozóan. Jelenleg kilenc országgal sikerült aláírni a megállapodásokat, és ezek ideiglenesen most hatályba lépnek. Öt karib-tengeri nemzettel Dominika, Grenada, Santa Lucia, San Vincent és Grenadines és Trinidad és Tobago, és három csendes óceáni állam, Samoa, Vanuatu és eh, Timor-Leste, Kelet-Timor, és eh, tehát eh, jelenleg most a parlament elé vezetjük ezen következtetéseket. Ami a kontextust illeti, ezen országokra vonatkozóan ugyanez a kontextus, tehát nem fogom most ezeket bemutatni. 90 napos tartózkodásra 180 napon belül kérik a tartózkodási lehetőséget a Schengen térségen belül. És van egy a megállapodás mellékletében található nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hogyan kell ezt a 90 és 180 napos időszakot kiszámítani. Nem alkalmazandóak ezek azon személyekre, akik fizetett tevékenység céljából utaznak be a területre, és hát ezzel kapcsolatban is van egy nyilatkozat, hogy ezt hogyan kell értelmezni, mert például, hogyha egy üzletember egy ülésre jön el, lehet, hogy rájuk akkor ez vonatkozik, de azokra nem, akik az egyik tagállamban konkrétan munkát vállalnak. Tehát különböző kategóriák vannak, bizonyos kategóriákra ez vonatkozik, másokra a fizetett tevékenységre viszont akkor már nem a társult országokra is akarják ezt alkalmazni, nem a megállapodás alapján, hanem bilaterális megállapodásokat ösztönöznek ezen országokkal, és a négy társult országra is akarják ezt alkalmazni. Azon tagállamokra is vonatkozik ez, akik a Schengeni vívmányokat még nem teljes mértékben alkalmazzák. Tehát azáltal, hogy jogot adunk nekik, hogy a Schengen térségbe beléphessenek, az összes feltételnek meg kell felelniük, de rendes útlevéllel rendelkeznek, és 180-ból 90 napra beléphetnek a Schengen térségbe. Tehát a végrehajtása a bilaterális megállapodásoknak és az erre vonatkozó rendeletnek így néz ki. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, időközben az előadónk is megérkezett, Maria Gabriel, aki a vízumentességi megállapodásról szóló tárgyalást ami ezen tárgyalásokat illeti, az 2014-ben kezdődtek, és 2015 májusában írták alá őket. Most pedig az Európai Parlamentnél beleegyezéses eljárás keretein belül került ide elénk. Maria. Merci, Madame le Président, chers collègues. Évidemment, je vais commencer. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, azzal kezdeném, hogy nagyon fontos számunkra ez a téma itt a parlamentben, és örülünk, hogy erre a vitára sor kerül. A technikai jóváhagyási eljáráson túlmenően fontos a vízummentesség politikai vonatkozása is, a mi állampolgáraink számára is, illetve az EU külpolitikai szempontjából is. A nyolc AKC országgal, Dominika, Grenada, Szent Lucia, Szent Vincent, Trinidad, Dobago, Kelet-Timor, Vanuatu esetében a kotonúi eh, megállapodás szerinti együttműködés is folytatódik, a fejlesztési eh, segélynyújtás, illetve a kulturális eh, turisztikai együttműködés. Viszont hangsúlyoznám, hogy az arab emirátusokkal még nincs ilyen megállapodás. Az első arab ország, hangsúlyoznám, ahol a vízummentességről megállapodást kötünk. Minden érdekünk ahhoz fűződik, hogy szilárd kapcsolatok alakuljanak ki. Az Arab, Egyesült Arab Emirátusok 2014 márciusában felállított létrejött egy munkacsoportot, az emberi jogok kérdésével foglalkozik ez, és kölcsönös lesz ez a megállapodás. Példaértékű ez a régió országai számára. A rövid távú vízummentesség, tehát az EU és E9 ország kapcsolatrendszerének elmélyítését szolgálja, kulturális és politikai párbeszéd és intenzívebbé válhat így az emberi jogokról, az alapszabadságokról is többet beszélhetünk majd. Gazdasági lehetőségeket is megnyit az EU és a harmadik országok számára is a vízummentesség az idegenforgalom emelkedése, illetve a befektetők, vállalkozók utazásai révén ezek az országok egyébként diverzifikálni kívánják a gazdaságukat, és ez érdekel bennünket, európaiakat és Fontos emlékeztetni rá, hogy bizonyos országokban ezek közül egy tagállamnak sincs konzulátusa, úgyhogy nagyon nehéz így a vízumot beszerezni. Ezért is jó a mentesség. Ami az Egyesült Arab Emirátust illeti, nagyon drága volt a vízum beszerzése, és nagyon előre kellett tervezni az utazást, ez nagy akadályt jelentett tehát. A vízummentesség komoly eszköz a külpolitikában is, a rendelet módosításával 2014-ben 19 ország került át a pozitív listára, és így pontosítottuk a kritériumokat az eseti vizsgálat során. A kritériumok betartását szigorúan nyomon fogjuk követni, az emberi jogokról, a kölcsönösségről is szó van itt. Egyébként egyes országok esetében nincsenek adataink, de a 8 AKC ország esetében a visszautasítás aránya a Schengeni vízumnál alacsony volt, az Egyesült Arab eh, Emirátusok eh, esetében is, ez azt jelenti, hogy bizalom érvényesül ezen országok állampolgárai eh, iránt és szeretném eh, hangsúlyozni, hogy előadóként eh, bizonyos pontosításokat kell kérnem a bizottságtól. Először is további információra van szükségünk eh, az egyes országok útlevelének biztonságát illetően annak érdekében, hogy ne lehessen visszaélni és migrációs biztonsági kockázatot ö, okozni az útlevél megszerzésre, például Dominikára gondolok. Mm, a további észrevételeim között a parlament szerepéről beszélnék még sajnálatos, hogy a kétoldalú tárgyalások előmenetéről nem tájékoztattak bennünket. 2014-ben 19 ország került át a pozitív listára. Kérdezném a bizottságtól, hogy a további 10 országgal mi a helyzet, közöttük 8 AKC országban Másfelől a megállapodások lezárulása után fontos a kritériumok nyomon követése, demokrácia, emberi jogok, a parlament számára különösen fontosak, és felhívnám a figyelmet a vegyes bizottságra, már tavaly is megtettem, milyen szerepet játszhatta a parlament a megállapodások fölött őrködő vegyes bizottságban. Úgy gondolom, hogy aktívabb szerepet kellene, hogy játszunk, ez egy fontos téma minnyájunk számára. Végül pedig a megállapodások ideiglenes hatályba léptetésének gyakorlatára kérdeznék rá a parlamenti jóváhagyás előtt. Mi indokolja ezt? Gondolom, hogy az eljárás lerövidítésének a szándéka a partnerországok így tekinthetik, ugyanakkor, hogyha a parlamentet szorosabban bevonták volna a tárgyalási folyamatba, hogy az előbb említettem, biztos vagyok benne, hogy ugyanerre az eredményre jutottunk volna, anélkül, hogy a parlament mozgásterét, döntési jogkörét leszűkítették volna, a május óta alkalmazott megállapodásokra vonatkozóan a bizottság rendelkezik-e már valamilyen adatokkal a kétoldalú utazások számát, vagy két irányú utazások számát tekintve? előadóként nagyon határozottan támogatom a vízummentességet, a parlament jóváhagyását kérem, köszönetet szeretnék mondani az árnyék előadóknak, illetve a szakbizottság többi tagjának, hogy elmondták a véleményüket, és még egyszer előre köszönet a bizottságnak, hogyha választ tud adni ezekre a válaszokra, illetve mindazért, amit ma elmond nekünk, hogy a parlament könnyebben tudjon dönteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Maria Gabriel. Anna Gomez kért szót. que je suis ravie de voir örülök, hogy Mária visszatért a parlamentbe, és elolvasom azt, amit árnyékjelentés készítő kollégánk hagyott rám, mert sajnálta, hogy nem tud jelen lenni ezen az első eszmecserén ebben a témában. Talán szükségtelen emlékeztetni, de a vízumpolitika és az ilyen jellegű megállapodások, amelyek jelenleg léteznek, alapvetően fontosak, hogy több mobilitást biztosítsanak az Európai Unión belül, illetve az Európai Unió és a harmadik országok között. Hozzájárul ahhoz is, tagadhatatlanul, hogy az Európai Unió és a harmadik országok között, az érintetek között mélyítsük az együttműködést ez a mobilitásra is kihat, de más alapvető aspektusokra is, mint például a gazdasági, kulturális, tudományos, egyéb kapcsolatok fejlesztése, megerősíti a kapcsolatokat a népek között, támogatja a szabad mozgást, ez az egyik alapjoga az Európai Uniónak. Röviden tehát csak három dolgot szeretnék itt most kiemelni. Először is Szükség van arra, hogy egy kölcsönösségi mechanizmust vezessünk be, Másodszorban, hogy milyen fontos a parlament számára az, hogy ezeknek a megállapodásnak a tartalmát alkalmazzuk is, és hogy a parlamentet teljes körűen, részletesen tájékoztatni kell, rendszeresen az eredményekről, mégpedig az intézmények közötti együttműködés elvének megfelelően. Végül, ami az emberi jogok védelmét illeti, erre állandóan oda kell figyelni az Európai Uniónak. Szilvi hangsúlyozza, hogy örül a jövőbeli gyümölcsöző és konstruktív eszmecserének a jelentéskészítőjével és más árnyék jelentéskészítőkkel is. Köszönöm. Kollégin Verzsa. Verzsie, kolléga. Köszönöm, elnök asszony szeretném én is elmondani, hogy milyen nagy öröm számomra, hogy Maria itt van velünk. Mindig is öröm számomra együttműködni vele. Örülök ennek. Én elviekben a rövidtávú tartózkodás vízummentességét támogatom. Hogyha megnézzük az erre vonatkozó szaktanulmányokat, szaktanulmányokat, akkor azt látjuk, hogy a rövidtávú vízumok több problémát okoznak, mint amennyit megoldanak. Úgyhogy nincsen elvi fenntartásom ezzel kapcsolatban. Teljesen egyetértek a bevezető észrevételekkel, mind Marian, mind Szilvi részéről, Anna Gomes szájából. Mindenképpen meglep engem, hogy miután ezen megállapodások már életbe léptek, még ha ideiglenesen is, csak utána konzultálnak velünk, tehát így tények elé állítanak minket. Én ezt nem tartom megfelelő eljárásnak. Akármilyen okból is történt ez, nem volt ö, ilyen jellegű sürgősség, hogy ö, a parlament ö, előleges ö, beleegyezését megkapják, még mielőtt ezt életbe léptették volna, ha csak nem valami egyéb ö, oka van ennek, hiszen a rövidtávú tartózkodás az alapvetően turisztikai jellegű utazásoknak az eredménye. Ami a csomag logikáját illeti, ezzel kapcsolatban is lenne néhány megjegyzésem. Öt karib-tengeri ország, kilenc a Csendes-óceán térségéből, plusz az Arab Emirátus, hát ott az talán kevésbé idegenforgalmi célország. Nagyon örülök annak, hogy a kölcsönösség központi szerepet kap. Mindig fontos, hogy ez legyen az irányadó, máskülönben kívülről érthetetlen mindez. És lenne még egy általános megjegyzésem is. A nagykövetségekre vonatkozóan, amelyet ezt a kérdést Mária vetette fel, és ez is rendkívül fontos része, központi része a vízumcsomagnak. Azt remélem, hogy a vízomcsomag két jelentése a közeljövőben meg fog születni, hiszen az egyik már elég hosszú ideje készül, és szeretném tudni, hogy a két előadó közül az egyik miért van ennyire lemaradásban. Ez mind jó irányba mutat, és még egyszer örülök annak, hogy Maria Gabriel dolgozhatunk együtt. Ha jól tudom, szeptemberben találkozunk legközelebb, hogy részletesen is megvizsgáljuk ezen kérdéseket, tehát ezáltal akartam összefoglalni az véleményemet és elmondani, hogy alapvetően pozitívan állok az anyaghoz. Valero kolléga. Tack så mycket fru ordförande. Det är lurarna på som gäller nu. Talar svenska. Eh, jag vill också säga, jag tycker att det är väldigt Kérem, hogy tegyék fel a fejhallgatójukat, mert sérül fogok beszélni. Minél több ilyen megállapodás van, annál jobb. A frakcióm úgy gondolja, hogy az embereknek olyan szabadon kell tudni mozogni, ahogy csak lehet, és annál kevesebb hat, minél kevesebb határa van szükség Úgyhogy nagyon pozitívan állok hozzá ez a megállapodáshoz. Nem voltam itt, amikor néhány éve elindult ez a munka, de úgy tudom, hogy néhány kérdést meg kellett oldani, például az állampolgársági törvényel kapcsolatosan. Nagyon érdekelne, hogy milyen szempontok miatt kellett módosítani. Aztán ami az Egyesült Arab Emirátusokat illeti, hogyha ott az emberi jogok javulnak, de hát azért, ez, ez örvendetes, de azért nem igazán tartják be őket. Különösen az LMBT ö, közösség esetében elég kínos a helyzet, az ő jogaikat megsértik mi történik ezen a téren. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a vízunkönnyítés azoknak, akiknek szükségük van rá, de gyakran az emberi jogvédők, az emberi jogi aktivisták szeretnének Európába jönni. Mit gondol erről? az jogi helyzetről tudna néhány szót szólni, nem csak az Egyesült Arab Emirátusok vonatkozásában, hanem a többi országgal kapcsolatban is, hogy ott betartják-e az emberi jogokat, és hogyan. Köszönöm, elnök asszony. Felice Én is örülök, hogy itt van ismét Maria. Úgyhogy ez a téma, ami rendkívül fontos és ami nagyon sokunkat érint, vízummentességi megállapodás. Itt a parlamenten belül kerül megbeszélésre. Az AKC delegációban is dolgozom, úgyhogy hallottam egy csomó ember problémájáról, akik gyakorlatilag amiatt nem tudtak ideérni, mert állandóan feltartóztatták őket, és még a mi munkánkat is ez hátráltatta. Úgyhogy az átláthatóság, a helyes kapcsolattartás is szenvedi ennek kárát. Úgyhogy úgy kell tudnunk kidolgozni ezt a megállapodást, ezeket a megállapodásokat, amelyek átláthatóak és tiszteletbe tartanak sok minden területet, a, az idegenforgalmi kérdéseket is. Nekem személyes kapcsolataim vannak nagyon sok ilyen országgal. Kérdésem a következő. Például az LKC országokkal, amelyek megjelennek a jelentésben, a parlament vagy az Európai intézmények valamilyen konkrét ö, feladatvállalást is ö, ö, felvállalhatnak? Hiszen nagyon sok más ország is van, és melyek azok, amelyek várják a választ. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank, das ist gerade optimál. Köszönöm szépen, ez így kiváló átmenet Kienge képviselő hozzászólása, hiszen most a bizottságnak adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. On, some of the... Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés készítőjének és a képviselőknek több kérdése is volt. Először is, ami a biztonságot illeti, a 2012-es bizottsági javaslatban ez megtalálható a Karib-tengeri országok esetében. Gyakorlatilag magas szintű volt a biztonság, ami a Karib-tengerről származó úti okmányokat illeti ugyan, igaz, ugyanez a helyzet a csendes óceáni szigetvilágra, és az onnan származó útlevelekre, bár az nem erőfeltétele a vízumentességnek, azonban úti, úti dokumentumok kellenek. Ezen országok állampolgárai vonatkozásában a biztonság, a visszatérítés aránya és egyéb kérdések vizsgálat alá kerülnek a felmérés során. Ami a többi országra vonatkozó információt, Peru és Kolumbia. A júniusi csúcson indul be a tárgyalás, most a belső eljárások folynak, lehet, hogy ősszel aláírásra kerül, és ideiglenesen aláírásra kerül. Tonga, uh, for signature of this uh, agreement. Kiribat és Palau esetében elkezdődtek a Salamon-szigetek, Kádutagalú, Mikronézia és a Marshall-szigetek esetében még nem indult be semmi. Questions, uh, well, as I said, they um, were signed and entered provisionally into force in, in uh, aláírásra kerültek, és ideiglenesen uh, hatályba kerültek. Az a Egyesült Arab uh, Emirátusok esetében május 6-án, Karibia, Sama, Banátú 26, és Kelet-Timor esetében is. Azt még nem tudjuk, hogy hányan utaztak vízummentesen, ezt az információt még nem kaptuk meg. Ami a közös bizottságot illeti, amely ezzel megállapod, ezekkel a megállapodásokkal foglalkozik, az e Európai Uniót az Európai Bizottság képviseli az bizottságokban, de meg kell mondanom, hogy nem sűrűn ülnek össze, itt nem ugyanaz a helyzet, mint a víza könnyítéssel, mert ahogy kölcsönösek az Uniót a bizottság képviseli. Voltak kérdések az Egyesült Arab Emirátusokról, későbbiekben kerül ez be a tárgyalásokba, és az emberi jogi kérdések is ez ország kapcsán. Aztán, hogy lesznek-e még más országok is, emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy a bizottság már bejelentette, hogy az év végére javaslatot készít és lehet, és az is, hogy lesznek változások mind a negatív, mind a pozitív listán, úgyhogy ez az év végére várható, mint javaslat. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank für die Information. Köszönjük a tájékoztatást. Maria, szeretnél még hozzászólni? Csak köszönet a bizottságnak, a kollégáknak hozzászólásukért valóban szeptemberben összeülünk az árnyékjelentés készítőkkel, és akkor tovább léphetünk ebben a témában. Köszönöm szépen. Danke vielmals. Ah. Köszönjük szépen. Verzsia kollégának szeret, még van egy kérdése. Igen. Hát attól tartok, hogy a bizottság nem sok mindenre adott választ. Szeretném, hogyha ennél pontosabb választ kapnánk egyebek között az ideiglenes megállapodások kérdésére és arra, hogy az emberi jogokat hogyan értékelték, ezen értékeléseket, hogyha mi is megkaphatnánk, az rendkívül jó lenne. A bizottság képviselője szeretne még erre válaszolni? Reagálni? Talán, ami ezt a kérdést illeti, hogy már elmondtam, nem volt ez eredetileg a bizottság javaslatában az Arab Emirátussal kapcsolatban. Úgyhogy az emberi jogi párbeszédet valóban felhasználtuk arra, hogy ezen kérdéseket megbeszéljük az érintett félre. Na, mit dieser Programmen werden wir die Gesamtprobleme. Ezen programokkal persze az összes problémát nem tudjuk megoldani, de talán egy kicsit hozzájárulhatunk. Köszönöm szépen. Most a következő napi rendi ponthoz értünk, a 30-ashoz. Három jelentés bemutatása következik a Policy Department részéről polgárjogok és alkotmányos kérdések. A következő tanulmányokat készítettük. Az európai menekültügyi rendszer javítása és a Dublini alternatívák kialakítása. Ezt Gildet és Madeline Garlicot szeretném kérni, hogy jöjjenek most ide üljenek ide mellém a pulpitusra. Und eine Kurzzusammenfassung. És röviden foglalják össze az első tanulmányt. Utána pedig együttműködés az Európai Unió és a harmadik országok között a migráció területén. Ez a következő témánk. A harmadik tanulmány témája pedig a gazdasági és munka érdekében beutazó bevándorlók legális, jogszerű beutazási lehetőségei. Köszönöm, hogy ilyen későn a napirendünk utolsó pontjaként eljöttek hozzánk még a nyári szünet előtt. Egyből meg is adom a szót Guild és Garlic előadóknak 10 percet adok, kérem szépen, hogy akkor tartsák is meg az előadásukat. Köszönöm, nagy öröm, hogy itt lehetünk. Egy nagyon részletes jelentést készítettünk, amit hamarosan közé is fogunk tenni. A közös európai menekült rendszer javításáról, illetve a Dublini menedékkérő elosztás alternatívájával foglalkoztunk. Az első kérdés az volt, a tanulmány, ugye a decemberben készítettes önöknek bemutatott tanulmányt követően, tehát azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy a Dublini rendszer mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy a menekültek nem biztonságos körülmények között érkeznek az EU-ba. Tehát azzal foglalkozik a tanulmány, hogy a menedékkérők és menekültek Dublini ismeretei mennyiben járnak azzal, hogy a menedékkérők meg próbálják elkerülni, hogy annak az országnak a hatóságaival kapcsolatba kerüljenek, ahol belépnek az EU-ba, ugyanis attól tartanak, hogy ö, visszakényszerítik később őket abban az országban, ahol beléptek, például Görögországba, ahova ugye most már nem szállítanak vissza embereket. A következő kérdés, amit felvetett beszélgetünk, az az, hogy mi okozza, hogy nem biztonságos körülmények között érkeznek az EU-ba a menekültek. Mi az akadálya annak, hogy biztonságosan eljussanak az EU-ba? Illetve azzal foglalkozunk, hogy ki is érkezik biztonságos körülmények között ez kötődik ahhoz, eh, amiről önök beszéltek most, a vízummentességhez. Eh, aki vízummentesen jöhet az EU-ba, biztonságos körülmények között érkezik. Például eh, Tunisból 35 euróért kompal Olaszországba mehet, Jordániából kb. 300 euróért Párizsba utazhat, és nem fullad bele a földközi tengerbe miután 5-7 ezer dollárt fizetett már egy veszélyes utazásért. For safe arrival in the... Hogyan lehet biztonságosan érkezni az Európai Unióba? Hogyha visszatérek az akadályokhoz, hát ugye itt van a vízum kötelezettség. A második a ö, közlekedési társaságok ö, sújtó szankciók, vagyis hogy büntetik őket, hogyha úti okmány nélkül érkeznek emberek velük az Európai Unióba. A, hogyha megnézzük a származási ország szerint hogy melyik az a tíz ország, ahol nagyon sok menedék érkezik az EU-ba, közülük csak egy állampolgárainak nem kell vízumot kérni, és természetesen Szerbiáról van szó. Milyen más mechanizmusokat használhatnánk annak érdekében, hogy biztonságosan jussanak be az Európai Unióba az emberek? Természetesen a kötelezettséget föl lehet oldani, ahogy önök most erről vitát folytattak. Az Európai Unió humanitárius evakuációt is végez, alapvetően a saját állampolgárait, de azért harmadik államok állampolgárait is kimentik időnként. Humanitárius vízumokról is beszámoltunk egy évvel ezelőtt, hogy ez hogy működik, néhány példával néhány tagállam példájával alátámasztva, akik adnak ki ilyen vízumokat illetve a meglévő migrációs útvonalak kérdése vetődik még fel. Ha megnézzük, hogy milyen országokból érkeznek a menedékkérők, azt találjuk, hogy a szírek és az irakiak a földközi tengeren keresztül veszélyes útat választva érkeznek. A fele ezeknek az embereknek arra megy a bizottság szerint, az ukránok viszont a zöld határt választják, ami sokkal biztonságosabb. A szírek Törökországon át, Görögországba, Bulgáriába próbálnak átjutni, rendkívül erőszakos felépésbe ütköznek, ezért nem tudják ezt a biztonságosabb útvonalat használni. A jelentésünkben a az EU befogadó állomásokkal is, befogadó központokkal is foglalkoztunk. A menekült alap, illetve MF értelmében az összes tagállami befogadó központ, EU befogadó központ, a a menedékkérők esetében időnként kényszert alkalmaznak a hatóságok, és a jelentés hangsúlyozza, hogy a befogadásról szóló irányelv minden feltételét teljesítenie kell a hatóságoknak. Az EU-n kívüli központokat is áttekintettük, és a képviselők figyelmébe ajánljuk az összes érvet, mi szerint általában rossz ötlet ilyen központokat létrehozni, és ezek nem hatékonyak. Köszönöm, most pedig Madeline Gáliknak adom át a szót. The second section of the report uh, köszönöm szépen. A jelentés második felében azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy a kölcsönös elismerés pozitív határozatok esetében miként valósulhatna meg. Ugye a negatív határozatok elismerés megvalósul, ugye amikor elutasítják a kérelmet. pozitív határozat, ami jogokat hoz létre, egy csomó más EU területen elismerésre kerül, védelmi határozat, az elfogadó parancs esetében is így van ez, pedig ott egyébként kisebb a harmonizáció. A menekült státusz alapjainak harmonizációja az Európai Unió szerződésnek 78. cikke alapján közös menedékjogi politikát jelent, ugye a nemzetközi védelmet érdemlő embereket az EU-ban úgy kell megoldalmazni, hogy közös EU menedékrendszer jön létre, és egységes jogállásuk van az egész Európai Unióban. A kölcsönös elismerés közelebb hozhatna ehhez az egységes státuszhoz, közös menekült rendszerhez, ami a fő elveinknek, értékeinknek, szabadságoknak, így a szabad mozgásnak megfelel a képességek, amelyek rendelkezésének a tagállamokban nem feltétlenül EU-kompatibilisek, és nem feltétlenül harmonizáltak. A Dublini rendszer negatív következményeit is orvosolni lehetne a kölcsönös elismerés. Ugye a az az állam felel legalább öt évig ezeknek az embereknek a védelméért, ahol először beadták a menedékkérelmet akkor is, hogyha az adott személy nem abban az országban tudna leginkább integrálódni, illetve kontribuálni az európai társadalomhoz. Fontos a Dublin végrehajtásánál a követelmények felülvizsgálása. A kölcsönös elismerésre két opciót vizsgáltunk meg. Az A opció, hogy rögtön elismerjék a döntést a maximális jogbiztonságot jelentené, illetve a tökéletes mozgás szabadságot, és talán így járnánk legközelebb a szerződés célkitűzéséhez, a korlátja az, hogy veszélynek tekinthetnék. A magasabb életszínvonalú tagállamok vonzóbbá válhatnának a menedékkérők számára a szabad mozgás révén. Ennél az oknál fogva úgy gondoljuk, hogy ezt az ajánlást a meglévő menedékjogi kötelezettségek javításával lehet csak EU szerte megvalósítani. A második opció, amit érdemes megvizsgálni, nem ilyen jelentős jogszabályváltozást jelentene, tehát miután megkapta a menedékjogot egy személy, rövidebb idő elteltével, a jelenlegi 5 év helyett 2 év múlva szabadon mozoghatna az EU-ban. Ez lehetőséget adna az embereknek arra, hogy olyan államba költözzenek át, ahol sikeresebben kibontakozhatnak, integrálódhatnak. De erőfeszítést kell tennie az első államnak is lehetséges lenne ezen opció szerint, hogy humanitárius kivételeket eszközöljenek. Dublin alternatíváival is foglalkozik a jelentés, ez nagyon aktuális most, és egy sor opciót vázoltunk fel. Az egyik nagyon radikális lépés, egy migrációs, menedékjogi és védelmi ügynökség jönne létre, és ez foglalkozna a kérelmekkel, illetve különböző kritériumok alapján osztana el a menekülteket az EU jog szerint. A második, amiről sok civil szervezet beszélt már, hogy választhatnak szabadon a menedékérők, hogy melyik országba menjenek. Pillanatnyilag a politikai légkör nem kedvez ennek az opciónak. A harmadik pedig, hogy utólagos áttelepítése történne a menekülteknek, hogy Málta példáján láttuk, egyfajta elosztási kulcs szerint a tagállamok kapacitása, gazdasági ereje, illetve az adott kérelmezőhöz való kapcsolatai alapján. Az utolsó részében a jelentés azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet a pénzügyi támogatást javítani a, a tagállamok nagy nyomás alatt állnak pillanatnyilag, talán a legegyszerűbb az lenne, hogyha a vészfinanszírozásra rendelkezésre álló alapot bővítenénk, persze már bővítették ezt, a parlament jól tudja ezt, a előző menekült alaphoz képest, de pillanatnyilag egyértelmű, hogy a nyomás alatt álló tagállamok számára nem elegendő a rendelkezésre álló keret. Egy második lehetőség egy külön alap létrehozása lenne az unió költségvetésében, ami kifejezetten a nagyobb szolidaritást szolgálná, illetve a pénzügyi egyensúly hiány kompenzációját. Persze itt a kritériumokat meg kellene tárgyalni. Mind a három esetben úgy gondoljuk, hogy a finanszírozás emelésével egy, párhuzamosan egyértelműen a feltételeket is meg kell eh, határozni, célkitűzések, benchmarkok, stb. Köszönöm szépen a figyelmüket. Vielen herzlichen Dank, mir viel vor allem auch. Köszönöm szépen, köszönöm a záró észrevételeiket és mi szerint az egy legegyszerűbb lehetőség az lenne, hogyha a költségvetési szakbizottságban ezt beterjesztenénk, de most hát nem tudom, hogy akik ott is ülnek, ők mennyire örülnek ezen a megjegyzésnek. Ez egészen izgalmas kérdés, hogy aztán hogyan oldjuk meg ezeket a kérdéseket. Egy kicsit már túlnyúltunk. Van-e a kollégák részéről kérdés? Gomez képviselő. Röviden, csak annyit szeretnék elmondani, hogy ami a pénzügyi támogatás kérdését illeti, ez rendkívül fontos. Az én országomban, amelybe kevesebb menekült érkezik mert nincsenek olyan sokan, akik az én gomba szeretnének menni, mint más országokba, különböző okokból. De azt tudom, hogy a olyan területeken, ahol egyre kevesebben vannak a gazdasági válság miatt, ezen területek ön, polgármesterei, hiszen az elmúlt négy évben 185 ezren hagyták el az országot. Nos, ezen polgármesterek szeretnék, hogyha az ő városaikban vagy településeinken megjelenének bevándorlók, azzal a feltétele, hogy megfelelő támogatást kapnak ehhez. Olyan területeken szeretnék őket letelepíteni, ahol még házak is, vagy ingatlanok is rendelkezésükre állnának. Tehát ez rendkívül fontos kérdés, ezt mindenképpen nyomon kell követni, és mi a parlamentben ezt tudnánk támogatni kezdeményezésként, hogy ami az elosztási kulcsot illeti, az valóban elfogadható legyen mindenki számára. Elnök, köszönöm Anna. Vezsi a képviselő is szót kért. Köszönöm, elnök asszony. Alapvetően köszönetet szeretnék mondani önnek ezért a munkáért, és azt szeretném elmondani, hogy sok ajánlásuk indokolja csak azokat a javaslatokat, amelyeket sokan itt megfogalmaztunk. Csatlakozó Olmájer asszonyhoz még annyit mondanék, hogy a tanácsot és a tagállamokat kell meggyőzni, hogy hogyan lehet elosztani a költségvetési alapokat. Önnek kellene körbejárni a 28 tagállamot, hogy meggyőzze őket, mert általában, amikor a három intézmény tárgyal, akkor akadnak meg a dolgok a költségvetés terén. Csatlakoznék Annához is, mert Franciaországban voltak igen pozitív tapasztalataink ebben a témában, főleg a kis falvakban. Tehát ami regionális vagy közösségi együttműködés terén jó gyakorlat, talán lehetővé teszi, hogy beinduljanak a dolgok, mert az abszolút számok alapján nehéz előrelépni, és amikor közelebb vagyunk a lényeghez, akkor rámutathatunk arra, hogy hogy lehet pozitívan előrelépni az olyan területeken, ami egyébként megreked valamilyen oknál fogva. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én úgy gondolom, nagyon jó volt végighallgatni önöket, és a megoldási javaslatokat. Például a befogadási körülmények az adott országban. A, ha a menekültek megválaszthatják például az adott országot, akkor a preferenciák, a kívánságok alapján lehetne eljárni, és megfelelő szinten befogadni őket. Erről sok mindent lehetne mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az előadásokat. El kell mondanom, hogy amiről ma hallottunk, nagyon hasznos nekünk is, itt a parlamenten belül a munkánkhoz. Főleg a földközi tengeri politika holisztikus megközelítése érdekében nagyon sok mindenre már rámutattak, konkrét javaslatokkal éltek, úgyhogy innen nagyon sok minden születhet. Az első dolog, amit föl szeretnék vetni, a jó gyakorlat cseréje. Önök is rámutattak már erre, de főleg amikor a pénzügyi alapokról volt szó, úgy gondolom, hogy jobban lehetne felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat ott a helyszínen a jó gyakorlat segítene annak az adott területnek, hogy hogyan lehetne vagy megtakarítani az alapokból, vagy bevezetni egy olyan dolgot az egész rendszerbe, ami már működőképesnek bizonyult. Azt hiszem, hogy meg kell osztani a tapasztalatainkat, hogy segítsük a nehézséggel küzdő tagállamokat. Ami a forrásokat illeti, a reformokról is kellene szólni minden egyes országon belül. A korrupció elleni harc, a szervezett bűnözés elleni harc sikerrel kell, hogy járjon, vagy egy kicsit nagyobb felelősség és átláthatóság kapcsolódjon a források felhasználásához. Mert az olyan források, amelyek a migránsok, a menekültek megsegítésére kellene, hogy fordítódjon, más kezekbe kerül. A populizmus, vagy más ok miatt. Tehát nem jutnak el azokhoz, ahova kellene. Végül egy másik fontos dolog, a menekült ügyi rendszer elismerése, itt is van még tennivalónk. Köszönöm. Én magam is szeretnék két észrevételt tenni, amelyek eszembe jutottak. Az egyik, ami a letelepítést illeti a resettlement, az egyáltalán nem került elő. Meglepőnek tartom, hiszen az egyik legfontosabb eszköze a legális eszközöknek azon belül, hogy a menekültek hogyan juthatnak el az Európai Unióba legálisan. A második észrevételem pedig arra vonatkozik, hogy a tagállamokat hogyan tudjuk támogatni. A Dublini rendszer részint azért val kudarcot, mert a tagállamokon belül vannak olyanok, ahol már nagyon kidolgozott menekültrendszer létezik, máshol pedig még szinte nincs is ilyen és ebből is adódnak kérdések, hogyha fokozottabb szerepet játszanánk a felvételi kapacitás és az integrációs kapacitás egy adott tagállamban így megerősítést nyerhetne. Ezt a két észrevételt szerettem volna elmondani. Most ismét megadom önöknek a szót, hogy röviden lezárjuk, és utána folytathatjuk a további jelentésekkel, tanulmányokkal. Thank you very much for the very useful observations. Köszönöm ezért nagyon hasznos észrevételeket. A bevált gyakorlatok témája nagyon fontos, úgyhogy Madlenre hagyom, hogy ami az erőforrás felhasználást illeti arra ő válaszoljon, hiszen ez külön aggodalomra adott okot, és ezen kívül a kölcsönös elismerés kérdése is. Ami a letelepítés, a resettlement kérdését illeti, részint ezt érintettük a jelentésben a humanitárius vízumok eszközének a megemlítésével, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ilyen vízumot kapni azért, hogy az Európai Unióba eljuthasson valaki, és ott menedéket kérhessen. Madlen, köszönöm szépen. Ami azt illeti, hogy nem mindenki áll készen arra, hogy további erőforrásokat állítson rendelkezésre. Valóban ez nagyon fontos, és a tanácsnál is foglalkoznak a bizottság javaslatával, és nem volt egyszerű, és nem egyszerű a menekültek, menekültesek elosztási kulcsát meghatározni. És különösen nagy kihívás az, hogy egyfajta tendencia alakult ki arra vonatkozóan, hogy nem sikerül felmérni, hogy jelenleg az Európai Unióra milyen komoly menekültügyi nyomás helyezkedik, és ez egy kollektív kihívás, nem csak egy tagállam vonatkozik, egy tagállam unilaterálisan nem léphet ezzel kapcsolatban, és ezt nagyon jó lenne felismerni, mert így akkor jobban megérthetnénk, hogyha szükséges, akkor az erőforrásokat a legszükségesebb helyen használhassuk fel. És nem mindig a tagállamok felé, azon tagállamok felé kell ezt irányítani, amelyek egy adott földrajzi térségben találhatóak. Németországban például nagyon sok menedékkérő érkezett a közelmúltban, és az unió nyugati részein is vannak ilyen területek, tehát nagyon fontos kérdés, hogy nem csak a most kialakult jelenlegi helyzetre próbáljunk megoldást találni a földközi tenger tekintetében, hanem általában véve az EU-ra. Ami a befogadási feltételeket illeti, vannak erre vonatkozóan részletes ajánlások a tanulmányban, céljuk, hogy a már kialakított befogadási szabványokat jobban el lehessen fogadtatni, és a 2013-as átdolgozását az irányelvnek szintén el lehessen fogadni, és itt arról van szó, hogy nem csak nemzeti szinten, hanem esetlegesen az EU nagyobb támogatásával is, az EASZO támogatásával lehessen megoldani a kérdést, és így az Európai Uniós eszközöket ki lehessen használni. Ami az áttelepítést illeti ezzel kapcsolatban pozitív fejlemények vannak, de azt is láthatjuk, hogy jobban figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a menedékkérőnek mi a szándéka. Nem csak azért, mert ez emberi joguk, hanem azért is, mert ez gyakorlati szempontból is segíthet. Úgy gondoljuk, hogy az egyik legnagyobb hiányossága a Dublini rendszernek az, hogy nem veszi figyelembe az emberek akaratát, szándékát, és ezért elég sok menedékkérő kikerüli a szabályozást, és annak ellenére próbálnak illegálisan elhelyezkedni, hogy éppen ezt próbálna a rendszer elkerülni. Az olasz elnökség tavaly nagyon sokat foglalkozott egy kérdéssel, amely akkoriban nem kapott kellő támogatottságot, mint amit mi elvártunk volna, és ezért a tanulmányon akartunk ezzel foglalkozni. Nem politikai kérdésként, hanem technikai kérdésként, ahol felmérjük, hogy milyen potenciális következményei lehetnek ennek, és két technikai jogi módszert vizsgáltunk, hogy hogyan lehetne ezt elérni. Ez a kiinduló pont, tehát valóban az alapszerződés ezt lehetővé teszi, és ezért rövid vagy hosszú távon ezt ki kellene alakítani. Köszönöm. Jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Elnök nagyon szépen köszönjük az előadásokat, és most ezzel akkor végeztünk is. Önöket elengedem, kellemes nyári szünetet kívánok. Most pedig a két következő előadónkat kérném, hogy fáradjanak fel ide mellénk. Bei dieser Studie geht es um die EU-Kooperation. Ezen tanulmány témája az EU együttműködése a harmadik országokkal, a migráció területén. Már látom, ahogy ide sietnek, úgyhogy ugyanezt a rendszert fogjuk most alkalmazni a tanulmányra vonatkozóan. Először kérem, hogy mindenki mutassa be a tanulmányait, utána, tehát összesen 10 percet kapnak, és utána hallgathatjuk meg a kollégák kérdéseit. Quickly the change of names.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 nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és az előzetes tanulmányról beszámolhatunk önöknek. Our team of researchers in charge. Nagyon örülök, hogy a kutatócsoport nevében a migráció témájáról beszámolhatunk. Az Odysseus hálózatról van szó, a migrációról, a menekült státuszról, több professzor vett részt ebben a munkában, én magammal együtt. A tanulmány a következő elemekből áll. Először is nézzük a kontextust és a politikai migrációs kihívásokkal. Egyértelműen erre reagálni kell az Európai Uniónak. Globálisan kell megközelíteni ezt, foglalkozunk a külső kompetenciákkal az EU és a tagállamok között, az intézményközi koordinációról, ez rendkívül jelentőséggel bír és szükséges. Aztán áttekintjük azokat az eszközöket, amely a témában eszközként rendelkezéssel, politikai, jogi, operatív, finanszírozási eszközökről van itt szó, és itt több következtetést levonunk. A tagállami gyakorlatból, bilaterális együttműködési gyakorlatból a harmadik országokkal. Aztán a második részben ezen együttműködések különböző hatásairól lesz szó, három különböző dimenzióban, a külső fellépésről, említettem a mellette ellene szóló érveket az eszközök vonatkozásában, végül pedig, hogy hogyan lehet javítani az intézményes koordináción. A tanulmány aztán egy esett tanulmány csokor, Marokkó, Tunézia és Málta példáját fogja össze. Én az új eszközről fogok beszámolni önöknek, ami az együttműködést segíti elő politikai, jogi és operatív téren, kollégám pedig ezen eszközök elősegítéséről beszél. Először is a konkrét kérdésekre is próbálunk válaszolni, amelyeket korábban elküldtek nekünk. Első rész. Áttekintjük az együttműködési eszközöket a harmadik országokkal természetüknél fogva osztottuk fel őket, politikai szinten dialógusokról van szó, mobilitási partneri kapcsolatokkal, jogi eszközök, migrációs klauzák, az úgynevezett globális és asszociációs társulási megállapodások, konkrét megállapodások, mint például az EU befogadási és egyéb megállapodásai regionális védelmi programok, ezek új verzonai, Frontex, ASO, stb. külső fellépés. Aztán ott vannak a földrajzi kiterjesztések, végrehajtási intézkedések, összehasonlító elemzés, a prioritások, végrehajtási eszközök, intézkedések, majd az összehasonlítás keretén belül. Ebből a szempontból a regionális dialógusok, bilaterális dialógusok, mobilitási partneri kapcsolatok az egyetlen eszközök, amelyek átfogó jellegűek a különböző prioritások vonatkozásában, amelyek párhuzamosan lépnek fel. Ami az első pillért illeti, a legális migráció vonatkozásában, ez a globális megállapodásokban jelen van, a vízumkönnyítés, a vízummentesség vonatkozásában, azonban EU szinten azért vannak még hiányosságok bizonyos területeken. Az illegális bevándorlás elleni harc a legintegráltabb pillér, Elnézést, hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy túl gyorsan, vagyis vagy nagyon gyorsan beszélek, mondja az előadó. Igen, értetem, elnézést kérek. Second pillar is the most integrated uh, with... Tehát a második pillér a legintegráltabb. Nyilván itt a határkezelésről van szó, a befogadásról, itt ugye a Frontexről van szó, az együttműködés, társulási megállapodások, közös migrációs klauzák. A harmadik pillér a nemzetközi védelem támogatása többek között ezek még nem eléggé operatívak. Az átfogó eszközökön kívül vannak még más területek is. Ugyanez a helyzet a negyedik pillérnél, a nemzetközi védelemnél. Nos, ami az eszközöket illeti, azt láthatjuk, hogy az átfogó eszközök politikai jellegűek az egyes tagállamokban, a speciálisak vagy jogilag kötelező jellegűek, vagy operatívak, amelyeket az EU fogadott el exkluzív kompetencia keretén belül, vagy a vízumokról, vagy pedig a befogadás területén. Nem nagy a különbség a politikai eszközök, vagy a jogi szempontból kötelezek között. Anyagi soft jogként is bevehető ugyanis az egyik a másikba. A társulási megállapodások, a különböző mobilitási partnerségi kapcsolatok végül is ugyanazt az eredményt hozhatják. Ami ezen eszközök áttekintését illeti, a közös megállapítás az, hogy a GAM egyes pilléreire vonatkoznak, a regionális dialógusoknak végül is az együttműködés terén átfogó jellegük lehet, mind a keleti, mind az afrikai országok vonatkozásában. Aztán, ami a többi eszközt illeti, a kapacitásépítés, a menekült védelem, a migrációs dialógusokban, a mobilitási partneri kapcsolatokban, a rámokban, a regionális fejlesztés és védelmi programokban is, sőt, a vízumentességi dialógusokban is megjelennek. Nyilván az intenzitásuk változó, és sikerük is. Nem eléggé vesznek részt ebben a tagállamok. Ez igaz a regionális dialógusok, a mobilizási dialógusok és az RPP esetében is. Ami a különböző intézkedéseket illeti, a regionális dialógusok keretén belül elképzelhető, hogy kevesebb és célzottabb ülésre lenne szükség, esetleg a hozzáadott értéken nem rendelkező dialógusokat le is lehetne zárni. participation to these dialogues. With regard to mobility partnerships, a mobilitási partner kapcsolatok. Az egyes tagállami kezdeményezéseket multilaterális projektek válthatnák ki, csoportosulhatnának a tagállamok, vagy közvetlenül az EU is felléphetne. Az EU pénzügyi alapok csak a multilaterális ö, projektekre fordítódhatnának, amelyek egyértelműen többletértéket képviselnek, szemben azon két oldalúakkal, amelyek csak egy tagállam, illetve egy harmadik ország között léteznek. A végrehajtás nem kiegyensúlyozott ezen kívül a GAM különböző komponensei terén. A pontrendszert felül kellene vizsgálni és aktualizálni, több javaslatra lenne szükség a migráció és a fejlesztés terén. Konkrétabb forrásokat kellene mobilizálni, hogy a célkitűzéseket el lehessen érni, hogy a kihívásnak megfeleljünk. A partnerek változó módon érdeklődnek ezek iránt, valós tárgyalási folyamat lenne a jó megoldás. Aztán ami a regionális védelmi programokat illeti, az Európai Bizottságot ezek is érdekelték. Ezek túlságosan széles körű hatályt állapítanak meg, hatásuk nem egyértelmű, nincs elegendő koordináció a humanitárius támogatottsággal például egyes országokban. Nem eléggé látható az Európai Unión belül, mert az EU finanszírozott projektek más szervezet által kerülnek megvalósításra, tehát hogy korlátozott a hatásuk is. A pénzügyi alapok megemelésre kerültek ebből a célból, egyre több tagállam vesz részt ebben, a hatály azonban még mindig széles körű, úgyhogy itt lehetne valamit tenni. A gram nem föltétlenül tudott minden célt megvalósítani, lehetne javítani egyes eszközökön, másokat már elkezdtek kidolgozni, de további időre, erőfeszítésekre van szükség a megfelelő végrehajtáshoz, és a különböző hatások vizsgálatához, ami partnereinket és az egyéneket illeti. On the question of funding. Muchas gracias. Eh, voy a hablar en español. Köszönöm szépen. Spanyolul fogok beszélni. Eh, eh, en cuanto a la, la cooperación eh, externa en materia de migración y asilo en, en, y, y los instrumentos financieros correspondientes, en realidad es... Nos nézzük a megfelelő pénzügyi eszközöket. Ez nagyon hosszú folyamat, ahol a migráció és a menekült ügy egyre fontosabbá válik, és egyre inkább az EU külső együttműködésébe, fejlesztési együttműködésébe, politikai szintű együttműködésébe illeszkedik be. Ennek következménye az, hogy ma itt láthatják, négy főigazgatóság áll rendelkezésre az Európai Bizottságon belül, amelyek aktívan tevékenykednek ezeken a területeken. A DEFCO, a HOME, a NIR és a külügyi szolgálat. Nagyon sok eszköz áll rendelkezésre, bármely partnerország számára, amely együtt kíván működni a migráció és a menekültügy terén. Olyan 15-16 különböző pénzügyi eszközünk van, amely pénzügyi alapokat teremt ezen a területen. Úgyhogy a láthatóság korlátozott mértékű, és gyakorta átfedések is vannak. 2014 és 20 között a legfőbb eszköz egy olyan program, amely az állami eszközökre vonatkozik. A 7 év alatt 384 millió euró áll rendelkezésre. Ez valamivel kevesebb, mint az előző időszakra rendelkezése bocsátott összeg. Ami a honfőigazgatóságot illeti, tagállami programokról beszélhetünk. Ezeknél nem lehet előre elhatározni azt, hogy mennyi áll rendelkezésre, mert ez attól függ, hogyan alakulnak a projektek. Etiópia, Marokkó és Nigéria esetében a tengeri migráció például prioritást élvez az EU-val való együttműködés terén, a regionális programokban is ez jelen van. Nagyon gyorsan három képet szeretnék itt kivetíteni, hogy milyen fontosak ezek az együttműködési területek. Ami a DEFCO-t illeti, tehát a fejlesztési együttműködést, itt a számokat részleteztük, a Home főigazgatóság esetében, és nem tudjuk egészen pontosan, hogy mennyit költöttek 2013-ig a külső együttműködése. Most egy kicsit emelkedő tendenciát mutatnak a rendelkezésre álló összegek az ilyen programokra. A Public Goods Global Challenges vonatkozásában. Látható, hogy 2010 és 12 között hirtelen megemelkedik ez a görbe. A következő dián a földrajzi prioritások láthatók, az EU külső együttműködése keretén belül a migráció területén, a 20%-os szomszédsági politika Kelet-Európában, aztán Bordóval Észak-Afrika, a tojáshészín, a szubszaharai afrikai területek, ezek 66%-ban részesülnek az együttműködésben. Ázsia, Latin Amerika nagyon keveset kap a finanszírozásból. Végül pedig az utolsó dián láthatják, hogy hogy oszlanak meg ezek 2004-2011 között tematikusan 30%-a az illegális bevándorlás ellen, 23 megint másik területre, aztán egy fejlesztési szelet is látható itt, 10% az információs kampányokra. A végcél az, hogy védjük a bevándorlók jogait, de nem közvetlenül védjük őket. A továbbiakban elmondhatom azt, hogy tanulmányunkban megpróbáltuk a HOME főigazgatóság adatait is bevenni, és nem volt könnyű. Gyakorta nincsen meg az az alapadatsor, amire szükség van, hogy elemezhessünk. Defkótól ezt megkaptuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a két előadónak. Anna. Köszönöm. Köszönöm. Amikor a Libe állandó előadójává neveztek jelentéstevőjévé, Kadhafi idején, amikor az Európai Unió keret megállapodásról tárgyalt, ugye minden a visszafogadási egyezményen múlt. És mivel a tagállamaink nem értették, hogy mekkora a politikai illetve hát nagyon nem értették, hogy mekkora a politikai tét, a Kadhafi eh, rezsim éppen eh, eh, megszabadult a menekültügyi főbiztosságtól, már akkor is borzalmasan bántak a menekültekkel, illetve hát akkor ez főleg igaz volt. Az az, az elvek hiánya az sokkoló volt. Nem hiszem, hogy ez megváltozott volna az alapelvek hiányát tapasztaljuk ma is, illetve hogy nem akarnak segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe jutott embereknek. Milyen jogi utak vannak? Van-e egyáltalán olyan tagállam, ahova jogi törvényes úton bejuthat egy menedékkérő. Kienge kollega először. Köszönöm, és eh, én is szeretnék köszönetet mondani az előadásért. Úgy gondolom, hogy még nagyon sok munkát eh, el kell végezni, mert Pillanatnyilag a bevándorlás, a menedékjog és a nemzetközi segítségnyújtás közötti kapcsolódás nem egyértelmű. A külügyminisztériumok foglalkoznak a segélyezéssel, miközben a belügyminisztériumok a bevándorlással. A kettő nem is működnek együtt. és az egyik területen nincs is integrált szakpolitika. A másik kérdés, amire rákérdeznék, a fiatalok kérdése a nemzetközi együttműködésben. Anna a ö, törvényes bevándorlási útakat ö, kérdezte, de a fejlesztési együttműködés lehetőségeket kellene, hogy megnyisson a fiatalok előtt a saját országaikban, hiszen nagyon sok fiatal van a bevándorlók között az afrikai országokból, különösen fiatalok érkeznek. A fejlesztési segélyezéssel, az együttműködéssel meg lehet változtatni a célkitűzéseket, a vállalatok fejlődhetnének, munkahelyek teremtődhetnének, a kompetenciák javulhatnának, de ez nem történik meg. Látjuk, hogy a menekülők között a hajókon főleg fiatalok vannak, tehát meg kell, hogy állapítsuk, hogy valami nem működik. Hogyha lennének eszközeink felvetődik, hogy hogyan lehetne megoldani ezeknek a fiataloknak a helyzetét. Nagyon gyakran a pénzek eltűnnek a diktatórikus rendszerek vezetői zsebében, és nem jutnak el a fiatalokhoz. Emberek időnként végtelen hosszú ideig irányítanak országokat egy új társadalmi réteget lehetne támogatni ezzel a pénzzel, de ezeket a területeket külön-külön kezelik, hogyan lehetne integrált politikát kialakítani a bel és a külpolitikusok részvételével. Engem nagyon izgat ez a kérdés, mert nagyon fontos a szolidaritás, és nagyon fontos a mély okoknál beavatkozni. Um Azt kérném, hogy röviden tegyék fel a kérdéseket, mert még egy tanulmány hátra van, és máskülönben nem tudják majd előadni és bemutatni nekünk az utolsó tanulmányt. Nagyon röviden lenne egy kérdésem Marokkóra és a marokkói alapokra vonatkozóan. Mit tudunk arról, hogy ezen alapokat nem fogják arra felhasználni, hogy a megszállott területeket kapcsolatban falakat állítsanak. Gyurek kolléga. Köszönöm szépen, lenne egy kérdésem. Sokat hallottunk a dolgok pénzügyi oldaláról, most én a gyakorlati oldalát szeretném felvetni a migrációnak. Olyan országokból, amelyek jelenleg harmadik országból induló bevándorlás származó országok, például Afrika szarva, Szaudi-Arábia, harmadik országok közötti bevándorlás, és hogy állunk az Etiópiával történő együttműködéssel. Keresztény menekültek Eritreából, nos ezzel kapcsolatban pontosan mit is teszünk. És szeretnék további tájékoztatást kapni arról, hogy gyakorlatilag hogyan tudjuk a harmadik országokban a menekülteket segíteni. Elnök, végül a külügyi képviselő egyszer azt mondta, hogy Afrikában nem csak szegény, hanem gazdag országok is vannak. És 52 millió menekült, ennyien menekültek el az otthonukból, ennyi emberről van szó. Nos, milyen jellegű kezdeményezések vannak, hogy új, valódi lehetőséget adjunk Afrikában is a letelepüléshez, vagy az áttelepüléshez az Európai Unióval együttműködésben hogyan lehet azon túlmenően segíteni őket, amit mi magunk nyújtunk azért, hogy az embereknek otthont adjunk. Okay. Uh, muy rápidamente, En eh, primer lugar, eh, bueno, primero es, es un estudio en, en, en proceso y de hecho hoy mismo. Nagyon gyorsan. Először is. Még most készül ez a tanulmány, és uh, előtte néhány nappal ezelőtt a kollégáikkal beszélgettünk annak érdekében, hogy hogyan lehetne jobb koordinációt biztosítani az együttműködés terén az EU, az Európai Bizottság, a HOME és a DEFCO főigazgatóságok között, ugyanis különbözőképpen közelítik meg a munkájukat. Úgyhogy a tanulmányban sok minden lesz erről. A kihívás természetesen nem más, mint az, hogy a különböző célkitűzéseket hogy lehessen összeegyeztetni egyrészt a fejlődő országok között délen, másrészt a migrációs szakpolitika célkitűzéseinek elérése terén az EU-ban. A fiatalokat illetően a bevándorlók 80%-a 18 és 30 év közötti, ez rendkívül fontos korcsoport, és azt gondolom, hogy ami a gyakorlati kérdéseket illeti, az európai programban nincs pillér a fejlődés és a migrációról. A migrációt úgy kezeljük, mintha csak Európából lehetne megoldani nem igazán vannak utalások az illegális migrációs szektorban, de hogy aztán mi van az egyenlőtlenséggel, a fejlesztéssel, ami a bevándorláshoz kapcsolódik. Marokkóra kérdezett rá. A nemzetközi együttműködés terén a pénzalapok eltérítésének fő oka költségvetési jellegű. Például Marokko esetében voltak már költségvetési támogatási programok, de eléggé korlátozott formában, és csak időszakosan. Úgyhogy még mindig fennáll az a kockázat, hogyha a marokkói esetben a határellenőrzési programokat támogatjuk, ez már csak a múlté. Két utolsó kérdés hangzott el. Az etiópiai déli bevándorlása kapcsolatban. Azt hiszem az Európai Unió jó példát statuált. Körülbelül két hónappal ezelőtt dél a Szaudarábia 110 ezret küldött vissza a bevándorlók közül, és az Európai Unió volt az egyetlen donor, akik segítettek az etiópaiaknak, hogy segí- különböző lehetőségeket biztosítsanak számukra, amennyire csak lehet Etiópiában. Ami az EU fejlesztési együttműködési programját illeti, hozzájárulnak a dél-dél irányú migrációs hullám kezeléséhez is. Nem csak a délről északra történőhöz. Végül, ami Afrikát illeti. Vannak gazdag és szegény országok. Origen de migración, como puede ser el caso de Nigeria. De Afrikában a leggazdagabbak még mindig migrációs források Úgyhogy nem hiszem, hogy ezen országokban megvan a politikai akarat ahhoz, hogy megbírkozzanak ezzel a problémával. Az Európai Unióban sem, hogy megfelelően vonzó globális csomagot ajánljanak ehhez. Korábban már voltak ilyen csomagok Marokkóban, és módosítottak a menekültügyi politikájukon és az ehhez kapcsolódókon, és ez segített. Úgyhogy a leggazdagabb országban, Afrikában hiányzik a politikai akarat, és az EU-ban is, hogy globális vonzó csomagokat hozzanak létre, amelyek magukban foglalják a menekültek befogadását is. Egy percben reagálnék néhány kérdésre. Említették, hogy sokan nem értik a politikai helyzetet. Úgy gondolom, hogy ez azzal függ össze, amiről a kollégám beszélt, a bizottságon belül a belső koordináció persze nagyon fontos, de a koordináció kihívást jelent a bizottság és a szolgálat között, illetve az EU delegációk is fontos szerepet játszanak hiszen összekötő személyek bizonyos országokban már ott vannak, de máshova is ki kell őket küldeni. Úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú ez a versengés, hogy most kinél vannak meg az eszközök, kinél van meg a politikai vízió, mind a kettő nélkülözhetetlen, ami a törvényes védelem lehetőséget, törvényes belépés lehetőségét illeti, én úgy tudom, hogy fokozatosan minden ilyenről lemondtak a tagállamok. Svájc is módosította a törvényeit és az előző jelentésben is hallottunk ugye a törvényes bejutás nehézségeiről. Végül pedig a különböző minisztériumok nem integrált munkájáról beszéltek, egyes eszközök a belső koordinációt szolgálnák, a mobilitás, partnerség, a harmadik ország belső koordinációját kellene, hogy ö, szolgálja. Tehát azt, hogy ott a különböző minisztériumok együttműködjenek a partnerség érdekében. Én, én bízom benne, hogy a tagállamokon belül is ez a hatásuk. Ö, amit bilaterálisan tesznek a tagállamok, azt is meg kellene osztani a tisztességes együttműködés elve alapján sok ilyen mechanizmus van, ami az EU-n belül a koordinációt segíteni, illetve az adott tagállam minisztériumai között is fontos lenne a koordináció. Igen, akkor itt abba hagyom, köszönöm szépen. Nagy öröm volt say thank you to you. Én is köszönetet mondok. Most jön az utolsó ismertető Martin úrtól és most már csak 10 percünk van rá, a tolmácsok utána befejezik a munkát. Köszönjük szépen még egyszer, még egy pillanatra visszadám a szót. Igen, én nagyon röviden annyit mondanék, hogy egy teljes körű tervezette készen van a jelentésnek, a hónap végéig elkészül az egész. A, a Migrációs Szakpolitikai Központ oktatója is vagyok egyszerre, két közgazdász, két jogász foglalkozott vele. Az az elképzelés, hogy a holisztikus migrációs megközelítésnek testet kell adni, és a törvényes bevándorlásra kell összpontosítani, hiszen gazdasági bevándorlók törvényesen nem lehet az EU-ba behívni. Nagyon röviden tekinteném át, hogy milyen a struktúrája ennek a jelentésnek, tehát hat kérdést jár körül, mindegyiket nagyon röviden észrevételezném. Először is, miért van szükség a munkaügyi migráció EU szintű szabályozására, Nos, az EU-n belüli mozgásszabadság miatt ugyanis az lehetetlen, hogyha nem közös valamilyen szinten a foglalkoztatás politika, és nincs közös ö, munkaerőpiac, és így ö, munkaügyi ö, migráció. Különben nagyon felaprózódik a gazdasági térség. A második dolog, amit persze sokkal részletesebben tárgyalunk a jelentésben, melyek a hiányosságai a e, munkaerőpiacnak, e, és mire lesz szükség a jövőben. Nos, e, az egész jelenlegi helyzetet áttekintettük, és a válaszunk az, hogy szüksége van Európának a gazdasági bevándorlókra, Persze megbeszélhetjük később, de úgy tűnik, hogy országonként eltér, hogy milyen munkaerőre van szükség, alacsonyan vagy magasan képzettekre. Nyilván más a helyzet Németországban, Ausztriában, mint a felsőbb sújtotta országokban. 20 munkaügyi szűk keresztmetszet van, és nem csak és kizárólag magasan képzett, hanem alacsonyan képzett migránsokra is szükség van. Harmadik fejezete jelentésnek azzal foglalkozik, hogy milyen a jogi kerete a gazdasági bevándorlás szabályozásának, kutatók, magasan képzett kékkártyások, illetve cégen belüli áthelyezések, idényellegű munkások, diákok, tehát ő rájuk vonatkoznak különböző eszközök, de kevéssé használják ki őket, igazából irrelevánsak a jelenlegi migrációs hullámot tekintve. Részben azért van ez, mert a tagállamok nagyon nagy mozgás szabadságot, vagy mélegelési jogkört élveznek. Jó lenne visszatérni az Európai Bizottság eredeti elképzeléséhez, mi szerint egy globális átfogó megközelítést alkalmaznának a gazdasági migrációra. Negyedik fejezet, milyen hatása van ezeknek a szakpolitikáknak? Nagyon kicsi, mert fragmentáltak, kevéssé használják őket, ugyanakkor kulcsfontosságú kérdés szerintünk, hogy ezek a szakpolitikák nem elegendően integrálják a nem gazdasági eh, migránsokat, családtagokat, diákokat, menedékérőket, akik eh, valószínűleg szintén szívesen belépnének a munkaerőpiacra és így a munkaügyi migrációs politika részévé válnának egyfajta átfogó megközelítésben. Ötödik fejezet az európai migrációs ágenda választ jelent-e az EU munkaügyi migrációs szükségleteire nem, nem foglalkozik a fő szemponttal, azzal, hogy a belső mozgásszabadságot a nemzetközi munkaügyi migrációval összekösse. Csak hosszú távú megközelítésként szerepel egy pontrendszer. Véleményünk szerint ez nem megfelelő válasz az európai munkaerőpiaci helyzetre, nem ad választ a feltárt szükségletekre az európai migrációs ágenda a jelentésünk szerint viszont nagyon jó ok arra, hogy megbeszéljük ezeket a kérdéseket. A hatodik fejezetben pedig 18 különböző lehetőséget tártunk fel a törvényes migrációra minden pro és kontra érvel, illetve az európai munkaerőpiachoz való adaptálhatóság vizsgálatával, politikai megvalósíthatósággal, mm. hat funkciója van ezeknek a utaknak, ugye, hogy a kereset és a kínálat találkozzon, optimalizálás, családegyesítés, optimalizálás, új csatornák megnyitása, kapcsolódva itt most az előző tanulmányhoz, a külső együttműködés és a munkagyi bevándorlás kapcsolatának megteremtése, illetve a beszámolási rendszerek, a migrációs adatközlés javítása a tagállamok részéről, mert nincs ennek struktúrált lehetősége ma. Nagyon fontos, hogy az érintettekkel is konzultáljanak. Köszönöm. Kiváló volt ez az előadás, de hogyha a kollégák még szeretnének egy kérdést feltenni, akkor azt most tegyék, és nagyon röviden. Júri képviselő. Bardzo dziękuję. Krótkie uwagi. na o czym my właściwie mówimy? Rövid észrevételmem lenne. Nos, miről is beszélünk itt? Öt évvel ezelőtt EU tagállamok nagy része korlátozta annak a lehetőségét, hogy legálisan lehessen a területüken dolgozni más EU tagállamok polgárainak. Nagyon komoly belső migrációs áramlatok is vannak, és vannak persze külső migrációs áramlatok is. Anna Gomes azt mondta, hogy majdnem félmillióan hagyták el Portugáliát. Hogyha az emigrációt, a kivándorlást nézzük Bulgáriából vagy Litvániából, a lakosság 10%-át érinti ez. Ezen áramlatok különböző reakciókat váltanak ki az Egyesült Királyságban és az EU-n belül olyan országokban, ahova ezen emberek elindultak. Hogyha a külső migrációról beszélünk, ezáltal a EU polgárok iránti szolidaritást csökkentjük, hiszen más a humanitárius segítség, mint a bevándorlás, munkahogyi bevándorlás. Anna Gomes. Kontextusba helyezném ezt a 485 ezer portugált, akik elmentek Portugáliából. Nagy többségük szakképzett, tehát végül is nem kivándorlók, kivándorlóknak is mondhatjuk őket, de valójában azért mentek el, mert a válság miatt nincsen munkahely Portugáliában, és jobban szeretnének Portugáliában lakni, higgye el nekem. Ugyanakkor sok bevándorló is érkezett Portugáliába, Ukrajnából, Moldáviából, más országokból, és Afrikából, Brazíliából. Természetesen ők mentek el elsőként a válság alatt. És vannak olyan területek az országon belül, amelyek teljesen kiüresedtek, és nagy szükségük lenne emberekre. Ez valódi probléma. Szükségünk van a migránsokra. Annak ellenére, hogy válság van nálunk, szükségünk van a migránsokra, és egyszerűen nevetséges, hogyha a kormányaink ezt nem ismerik fel, vagy hogyha felismerik, akkor nem tesznek semmit azért, hogy ezt lehetővé tegyék, legálisra tegyék és biztonságossá. Rövid észrevétel a portugál nővérekre nagyon nagy szükség volt, és nagyon nagyra értékelik az ő munkájukat az Egyesült Királyságban. Ezt én saját tapasztalatból mondhatom. Három rövid észrevételem lenne. Ami a legális bevándorlást illeti, az európai országok értekeiről beszélünk, nem vállalatokról beszélünk, és nem ilyen jellegű szolidaritásról, hanem arról, hogy az európai munkaerőpiac igényeit szeretnénk kielégíteni. Második megjegyzésem. Biztos, hogy politikailag rendkívül kényes ez a kérdés, ezt minnyáján tudjuk. A kutatóknak az a kötelezettségük, hogy garantáljuk, hogy megfelelő információt gyűjtünk be és adunk tovább, amely alapján a politikai döntéseket megtehetik, és ez eddig ez nem volt így. Ami az önkérdésének a felvetését illeti, ez az utolsó megjegyzésem. A tanulmányok egyik utolsó következtetése az, hogy mechanizmusokat kell találni arra, hogy összekapcsoljuk az EU-n belüli belső mozgást, az európai polgárok belső mozgását a nemzetközi foglalkoztatási jellegű legális migrációval az egész világban. Ez úgy tűnik, hogy két külön dolog, de valójában mindegy, hogy Németországból, vagy Portugáliából, vagy Marokkóból érkezik-e valaki. A cél az, hogy hatékonyan, minél gyorsabban ö, tudjanak ö, munkát vállalni, és legálisan maradhassanak az országban. Szerintem ez az igazi kihívás. A globális megközelítés a migrációval kapcsolatban ez a legfontosabb az EU-ban. Köszönöm szépen. Kiadom önnek a leggyorsabban megfogalmazott információ díját a nap során. E, a tolmácsok is azt gondolom, hogy ők is megkaphatják a leggyorsabb tolmácsolás díját. Köszönöm még egyszer. Van-e egyéb napirendi pont? Bárkinek van-e még valamilyen kívánsága a nyári szünet után? Ez a legutolsó lehetőségre, hogy ezt feltegye. Máskülönben mindenkinek kellemes nyári szünetet kívánok, és remélem, hogy mindenki frissült erőkkel jön vissza. Szeptember 3-án 9 órakor találkozunk. Szeretném, hogy mindenki egészségesen és feltöltődve térne vissza. Gut.